Eh, good morning. Jó reggelt kívánok! Vannak ma néhány vendégünk, akik a 2013 utáni uniós kohéziós politikára fogják a nézeteiket megosztani velünk. már itt is vannak a vendégeink. Egyrészt Anne-Sophie Parantal, az Idősek Európai Platformjának képviselőjével kezdenénk meg a mai délelőttet. Köszönöm szépen a meghívást. Először elmondanék néhány szót a szervezetemről, hogy, hogy, hogy megértsék, hogy miért is vanunk itt. Az és egy európai platform több mint 32 millió európai nyugdíjas tömörít a 27 tagállamban, és megpróbáljuk az idősödő generációk érdekeit képviselni az uniós politikákban. Az idős polgárok alatt az 50 év felettieket érti. 150 millió emberről beszélünk, tehát a lakosság, az európai lakosság egy harmada. És az ő érdekeik nem csak azt jelentik, hogy az ő jogaikat és érdekeiket kell érvényesíteni, hanem mi a az egész életet átfogó megközelítést kívánjuk alkalmazni, tehát nem csak az idősek, hanem valamennyi generáció számára, különösen a fiatal generációk számára is jó megoldásokat kívánjuk megtalálni, hiszen különösen a fiatalok helyzete nagyon nehéz most. De mi a hálózatunk pedig egyhangulag támogatja a mi fellépéseinket. Nem szeretnék a technikai részletekben nagyon belemenni. Tudom, hogy jelenleg tárgyalásokat folytatnak, javaslatokat dolgoznak ki a közös politikával kapcsolatban, és mi elmondhatjuk, hogy támogatjuk a szöveg megközelítését, és, és különösen szeretném kiemelni azt, hogy, hogy szükség van arra, hogy a, a, a több szintű kormányzást kellene még erősebben támogatni, és helyi szinten is az időseket segítő környezetet kívánjuk támogatni, illetve az olyan környezetet, amely valamennyi korosztály számára megfelelő, és szeretnénk itt az együttműködés a különböző kormányzati szintek között megerősödni, hiszen a, a helyi hatóságok arról számolnak be, hogy ők a helyi lakosság igényeit, a különböző korosztályokat figyelembe véve jobban ki tudják illégíteni, akkor, hogyha a regionális szint is támogatja őket, már hogyha az adott országban van ilyen regionális szint, vagy adott esetben, ha nemzeti szinten is támogatják ők, és a, a korosztály barát környezettel foglalkozó konferencia júniusban, amelyet az Európai Bizottság szervezett, megmutatta, hogy jobban működik ez, ahol a különböző kormányzati szintek eh, jobban együtt tudnak működni, és közös elképzeléseik, vízőik vannak, és ahol együttesen próbálnak ezekre a kívásokra, a demográfiai változásokra választ találni, hiszen a demográfiai változások az éghajlatváltozáshoz hasonlóan egy általános horizontális probléma, és ahol jobb az együttműködés a kormányzati szintek között, ott mutathatok fel a legjobb eredmények. És a kampányunk, amely ezt próbálja elősegíteni, reméljük, hogy támogatás nyer, a uniós szinten a különböző finanszírozási eszközökkel támogatás nyer, az európai partnerség, az aktív és egészséges időskorért program jelenleg nem kap támogatást, de ez egy új módja annak, hogy a különböző érintett felek együttműködését elősegítsük. Nem csak a közigazgatási hatóságok, hanem az ipar szereplői, a civil szervezetek képviselőinek bevonását is jelenti ez, és jelenleg egy, egy olyan kampányt folytatunk, amely széles vett értelemben, tágabb értelemben ezt a korosztálybarát környezetet kívánja elősegíteni és a, az európai Európai Polgármesterek Szövetsége és e, támogatja ezt, illetve itt próbálunk még egy nincs pontos neve egy ilyen szervezetet létrehozni, amely ezt a fajta megközelítést támogatna. Elsősorban a régiók bizottsága támogat minket, a Dán elnökség alatt született egy vélemény az elmúlt év májusában, ahol szintén a demográfiai változás tekintetében, kontextusában a többszintű kormányzással foglalkozott, hiszen ők is úgy határozták meg, hogy a demográfiai kihívások a legfontosabb problémák, amelyeket több szinten, helyi szinten, nemzeti szinten is orvosolni kellenek, és hát láthatunk néhány olyan módosítót, amely ami még inkább kiemelte azt, hogy ezzel a kívással szembe kell nézni. Tehát ez egy olyan dolog, amelyet szeretnék támogatni, és szeretnénk eh, tudni, hogy esetleg önök is támogatni tudnák-e ezt az egész életen át átnyúló megközelítést a életciklus szomszédság fogalma is egy fontos dolog lehet. Itt, lehet, hogy itt első pillantásra eltérő érdekeket kellett összeegyeztetni, de úgy gondolom, hogy fontos lehet, hogy uniós szinten nagyon fontos ez a megközelítés, a demográfia kívások és a környezetvédelem bevonása is aztán a, nagyon fontos a finanszírozás az ERFA keretében, például annak érdekében, hogy még inkább az időseket segítő környezeteket tudjunk kialakítani, de általánosságban, amint mondtam, nem csak az idősek érdekeit, hanem valamennyi korosztály érdekeit szem előtt kívánjuk tartani. Ezt szerettem volna kiemelni. Nem szeretnék az önök által kidolgozott egyedi módosítókra reagálni, de hogyha azt gond, úgy gondolják, hogy hasznos lenne, hogyha mi konkrét javaslatokkal élnénk a módosítókkal kapcsolatban, akkor természetesen később írásban is megküldjük a véleményünket. Nagyon elfoglaltak voltunk az aktív időskor és a generációk közötti szolidaritás évének eh, rendezvényével, tehát elfoglaltak vagyunk, de ez egy kulcsfontosságú dosszió számunkra, és reméljük, hogy az ezzel kapcsolatos szabályozás is javulni fog, és biztosítani tudják azt, hogy a már létező eszközök a lehető legjobb eredményt biztosítják azáltal, hogy helyi szinten lehetővé teszik a hatóságok számára, hogy valamennyi lehetőségüket kiaknázzák, mindenképpen nekik is beleszólást kell biztosítani abba, hogy meghatározzák a finanszírozási prioritásokat. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Parant asszonynak. Most pedig Zajentő Hont adom meg a szót Julian Dizsolnak a szociális lakás ügy kérdésében fog ő szólni. Köszönöm szépen, elnök úr! Az előadásomban három témával szeretnék foglalkozni. Először is a, a tematikus koncentrációval foglalkozni. A négyes cikkben foglalt javaslatokkal, aztán a szociális infrastruktúrával szeretnék foglalkozni. Itt elsősorban az ötös cikk, el eh, fogunk foglalkozni a rendelettervezet, és aztán a helyi irányítású közösség által irányított helyi fejlesztésekkel és az integrált területi beruházásokkal szeretnénk foglalkozni, illetve van egy horizontális ügy is, amely a beruházások szociális hatásának mérését szolgál. Tehát én képviselem a Szociális Lakásokat Jutó Szervezetek Európai Szövetségét, és hát a programozási időszakban mérehatóan foglalkozik ezekkel a témákkal. Miért is hasznos számunkra a tematikus koncentráció a szénszegény beruházásokra? A következő két dián láthatjuk azt, hogy mekkora problémát jelent az energiaszegénység Európa szerte. Itt ugye szükség van arra, hogy egyetlen egy közös meghatározást találjunk arra vonatkozóan, hogy mi is ez, Jelenleg már rendelkezésre állnak adatok és számok az Eurostattól, és ez szerint legalább 50 millió emberről beszéltünk, akik nem tudják megfelelőképpen fűteni az otthonukat, és mondhatni üzemanyag szegénységben, energia szegénységben szenvednek. Itt láthatók az egyes országbeli eltérések. Van különböző indikátorok, amelyek szintén erre a tényre utalna. Aztán a másik oka annak, hogy ezt a tematikus kontracepciót támogatjuk, az az, hogy különösen a lakások energiahatékonyságának növelése a legjobb gazdaság ösztönző program lehet, itt a makroökonomiai hatásai nagyon jelentősek lehetnek annak, hogyha a közpénzeket a lakások energiahatékosságának növelésére fordítják. Itt a Cambridge Econometrics végzett egy tanulmányt nemrégiben, ahol részletesen is kifejtik ennek a pozitív hatását. És itt a foglalkoztatásra történő láncreakciók is azt mutatják, hogy ez egy nagyon hasznos megközelítés, tehát itt a tanulmányok azt mutatják, hogy ez foglalkoztatás, munkahelyt teremtés, és több munkahely teremtődik a megközelítés által, mint amennyi elveszett korábban. Itt láthatjuk a beruházási szükségleteket az Európai Bizottság uh, szerint évente 60 milliárd eurós beruházásra van szükség 2020-ig, hogy a 20%-os célkitűzést elérjük. És hogyha ezt az új energiahatékonysági irányelv célkitűzésével kombináljuk, akkor láthatjuk, hogy itt sürgősen lépésekre van szükség, és éppen ezért támogatjuk azt, hogy erőteljes költségvetési elkülönítésre, elkülönítést jelöljenek ki a szénszegény beruházásokra. Ez nem jelenti azt, hogy a régióknak feltétlenül ezeket az összegeket a, lakatásra kell, vagy lakások javítására kell növelni, de úgy gondoljuk, hogy ez a legköltséghatékonyabb megoldás gazdasági, környezetvédelmi és szociális szempontból is, ez bír a legpozitívabb hatással. Aztán a második pont, a, az ötös cikkben megjelölt befektetési prioritásokkal kapcsolatban bírálatot hallhattunk az érintett felek részéről, hogy nagyon sokfélék ezek a prioritási beruházások, és itt mindenki ugye kiválaszthatja a számára a legjobban, de mi úgy gondoljuk az Európai Bizottság megközelítése, amelyet támogat az Európai Parlament, és igenis következetes koherens, ami a lakhatást illeti, ott különböző lehetőségek vannak például a szociális infrastruktúra, energia, városi rehabilitáció és más területeket is az Európai Parlament még a listához kapcsolt. Szofi is említette az ötös kilencedik bekezdésével kapcsolatos módosítókat, ahol meghatározzák azokat az összegeket, hogy a, amelyeket egyéni lakhatási célokra lehet fordítani. Ezek is bekerültek tehát a befektetési prioritások közé, de nem mindig igazán hatékony, ha ezeket a különböző projekteket összekapcsolják. Ha mi valóban a szociális infrastruktúrákba történő befektetésre akarunk koncentrálni, akkor szeretném megmutatni, hogy ez, ez miért is tesz jó szolgáltatot, hogyha a szociális kirekesztés ellen kívánunk fellépni. Itt láthatjuk Franciaországban, hogy a háztartások bevételének mely arányát teszik ki a szociális lakhatásra fordított összeg. Az első oszlopban láthatjuk, hogy itt a legnagyobb az arány, tehát a szociális bérlakásokban lakók eh, nál nagyon nagy a szegénység aránya, tehát hogyha valamit tenni akarunk a szegénység ellen, akkor a szociális lakadás ügyében is lépnünk kell. Ez egy nagyon logikus lépés lenne az 2020-as célkitűzések elérési érdekében, különösen a szegénység csökkentése érdekében. Végül, vagy már nem végül, itt ugye a helyi irányításos integrált befektetési eszközökről van szó, ez számunkra nagyon fontos ebben a csomagban, hiszen itt két nagyon fontos tényezőt vesznek figyelembe. Először is elismerik azt, hogy valamennyi regionális beruházási kérdésben mindenképpen integrált felépésre van szükség. Itt láthatnak egy érdekes példát a, a klímaváltozási helyi stratégiákra, ahol láthatják, hogy az épület energiahatékonyság növelés csak egy darabkája a kirakósnak, és hogy az alacsony bevétel ellen szeretnénk fellépni, és ezen szeretnénk változtatni, hogy láthatják, hogy számos lépésből áll össze ez a fellépés. Ez egy integrált megközelítés, amely jelenleg helyi szinten egy vitatott téma, de nagyon fontos még ezzel kapcsolatban, hogy itt be kell vonni a fogyasztókat, a felhasználókat, és itt is még van mit tenni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. A 28 és 32 cikk közötti rendelkezések foglalkoznak ezzel a rendelettervezetben, és mi támogatjuk az európai parlamenti módosítókat, amely az érdekelt felek bevonását és szerepfelelását erősítenék, például a stratégia kritériumának kiválasztása során is. Itt a bizottsági javaslat túlságosan is a tagállamokra épített, úgy gondolok, ez, ez túl korai meghatározása lenne a helyi stratégiáknak, úgy gondolom helyet és időt kell szállni arra, hogy a helyi érdekelt felek kidolgozzák a stratégiákat, és részt vehessenek a kritériumok meghatározásának. Támogatjuk azon parlamenti módosítót is, amely azt erősíti, hogy az igazgatási irányítási hatóságok vonják be a helyi szervezeteket, és, és nagyon fontos az integrált az integrált befektetés, területi beruházás szempontjából, tehát ez a helyi megközelítés, és itt, itt valóban az ERFA, az ESA, forrásait össze lehetne kapcsolni, a szociális lakhatás biztosítókat tehát támogathatnánk itt. Itt van ez a, a szomszédság életciklus program is egy olyan program, amelyet helyi szinten lehetne támogatni, vagy helyi területi beruházás keretében lehetne támogatni, és komoly eredményeket érhetni el. Itt a, reméljük, hogy kulcsfontosságú szerepet tudnak majd vállalni a szociális lakhatást nyújtó szervezetek. Aztán egy nagyon kulcsfontosságú kérdés, nem csak a számvevőzők számára, az, az hogy van-e bármiféle bizonyíték arra, hogy valóban konkrétan javulni fog a helyzet, és hogy valóban szükség van az uniós fellépésre. A kérdés első részére válaszolva azt láthatjuk, hogy valóban vannak bizonyítékok, de a kohéziós politika szociális kiadásainak mérése egy nagyon összetett kérdés, itt minőségi, mennyiségi indikátorokra van szükség, és hát a megspórolt összegeket is figyelembe kell tenni. Úgy gondoljuk, hogy a, a helyszínen különböző szereplők által végzett munkát mind-mind figyelembe kell venni, és ez alapján lehet ezt meghatározni ez azt is jelenti, hogy uniós szinten nagyon kevés a közös kimeneti indikátor, és ezt kiegészítik a helyi szinten kidolgozott indikátorok általi mérés. Itt nem lehet egységes mindenki számára ugyanolyan szintű uniós indikátor készletet kidolgozni, az, hogy ezeket a hatásokat mérni tudjuk. A kérdés második részére válaszolva pedig nagyon egyszerű a válaszunk. Van-e szükség az uniós fellépésre? Hát erre azt eh, válaszolhatjuk, hogy különböző uniós projektek tapasztalataiból és tanulmányából kiindulva, hogy van egy közös hatása is a lakhatási projektek esetében az uniós fellépésben. Itt a projekt irányítást javítja azáltal, hogy új együttműködési formákat teremt a helyi szereplők számára, és ez nagyon jól mutatja, hogy milyen hozzáadott értékkel bír az uniós fellépés, hiszen ezek az együttműködések az ESZ-val vagy az ERFA-val nem jöhetett volna létre enélkül, és ez az egyszerű válasz, igen, van ennek hozzáadott uniós értéke. Köszönöm szépen a figyelmüket, és természetesen rendelkezésre állunk, hogy a kemény tárgyások során kísérjük Önöket, és köszönjük a támogatást. Köszönjük. Eh, the floor is... Köszönöm szépen, Diol úr. Most pedig Sebastian Godino úrnak adom meg a szót, aki a WWF-et, a Természetvédelmi Világalapot képviseli. Jó napot kívánok! A Természetvédelmi Világalap már szinte tíz éve foglalkozik kohéziós politikákkal, és az Európai Parlament számára is dolgoztunk ki ajánlásokat. Az első kérdéskör, és hagyd mondjam el, hogy vezető eh, környezetvédelmi NGO-k nevében szólok, és nem a, csak a WWF képviseletében, hanem eh, Brüsszelben és a legtöbb tagállamban is működik nagyon sok eh, környezetvédő csoport. Szeretnénk erős koherenciát megteremteni az EU prioritások és a 2020-as célkitűzések a kohéziós politika tekintetében, hogy minél többen nyerjenek ebből polgárok, és így lehessen hozzájárulni a 2020-as célok eléréséhez. Négy kulcsfontosságú területről szeretnék beszélni most. Ezek közül kettő kapcsolódik a szakpolitikához, hogy ez helyes legyen, a keretek jók legyenek, a másik kettő pedig a kohéziós politika végrehajtásával függ össze. Az első szakpolitika. Javítsuk a tematikai koncentrációt az alacsony szénkibocsátású gazdaság felé haladva e, a klímacélok elérése érdekében. A második e, tematikai koncentráció, az erőforrás hatékonyság növelése, ez is egyre fontosabb kérdés biológiai sokszínűség, e, a következő, ezt ekvizit módon és jól látható módon kell beépíteni a kohéziós politika keretébe. A másik oldalon a végrehajtás megfelelő végrehajtás, eredményorientáció, ex ante feltételek az egyik oldalon, a kohéziós politika kapcsán, a másik oldalon pedig célokra, indikátorokra alapozott fellépés. Ez alapvetően fontos ahhoz, hogy jobban megvalósuljon a kohéziós politika. A második implementációs kérdéskör a partnerségek, a multilevel governance és egy kötelező európai magatartási kódex létrehozása. Itt határozottan támogatjuk a parlament javaslatait, amelyek előrelépést jelentenének ezen a területen. Most szeretnék végig menni a rendeleteken, amelyekkel foglalkozunk. A, először a közös rendelkezéseket tartalmazó rendeletet venném elő. Itt az első kérdés, amit támogatunk, az az, hogy a biodiverzitás jobban láthatóvá váljon a nyolcadik cikk, a fenntartható fejlődést taglaló cikk kapcsán. Ugyanis helyben sok hatóság nem hajlandó a biodiverzitásba beruházni, hogyha nem elég expliciten van ez megemlítve a rendeletben. Tehát ezt valóban teljesen jól láthatóan, explicit módon kell megfogalmazni a rendeletben. Következő a közös rendelkezésekben a klímával kapcsolatos kérdéskör. A parlament több módosítót nyújtott be. Az egyik, hogy a programok környezetvédelmi hatását értékelni kell, a 48. E, cikk. Azután a biodiverzitás hatását is e, meg kell vizsgálni, ez a 91. E, cikk a parlament ezen módosító indítványai alapvető fontosságuk abban a szempontból, hogy lehessen értékelni a programokat, hogy jobb kereteket alkossunk meg, ne legyenek eh, pazarló és eh, fölösleges projektek, hanem a kohéziós politikai programok valóban jól eh, valósuljanak meg. És végül a közös rendelkezéseket tartalmazó rendeletben az utolsó pont a partnerség elve. Ez egy nagyon érzékeny kérdés a tanácsnál, ezt tudjuk, hiszen mi is megpróbáltunk nyomást gyakorolni a tagállamokra ezzel kapcsolatban. Megint csak helyben a kollégák nagyon jól tudják, hogy mennyire nehéz bekapcsolódni a programok megtervezésébe. Mi eh, közítettünk egy levelet, egy közös levelet, amelyet 42 intézmény írt alá, civil szervezetek, az üzleti világ eh, szervezetei, lakásügyi és más eh, NGO-k, sokan támogatják azt, hogy erőteljesebb legyen a partnerségi elv, és készüljön el egy kötelező magatartási etikai kódex. Ez reméljük, hogy önök eh, nem fogják eh, megadni magukat a tanácssal vívott küzdelemben. Eh, ez a partnerségi elv nagyon fontos abból a szempontból is, hogy a kohéziós politikát helyi, regionális szinten is magukének érezzék a, az, a szereplők, és egy hasznosabb nagyobb haszna lesz a kohéziós politikának eh, most különösen a megszorítások időszakában, hogyha nagy, jobb, eh, nagyobb hatásokkal hasznosul. Most a eh, konkrét alapokra vonatkozó rendeletekre szólnék rá, az kohéziós alapot vegyük először. Itt a klíma, az energia két legfontosabb kérdéskör. A, itt van a tematikai koncentráció, alacsony szén szénkibocsátású gazdaságba történő beruházások, takarékosság, e, e, itt ebből csak mindenki nyerhet. A legnagyobb haszon természetesen az energiafelhasználás csökkenése, és ezzel együtt csökkennek a cégek energiaszámlái. számlái az energiaimport is csökken, hiszen ez egyre több bekerül Európának. Azután a nagyobb lenne az energia energiafüggetlenség, ökológiai innovációk, zöld munkahelyek jönnének létre, és mindez persze nagyon jó az embereknek, a polgároknak. Ha tehát energiatakarékosságba investálunk, különösen az építőiparban, az, az minden érintett számára nagy haszonnal jár. És eh, az alacsony szén kibocsátású gazdaság eh, kapcsán rendkívül nyereséges lennének az ilyen típusú beruházások egész Európában. Megnéztük, hogy az ilyen eh, beruházásoknak mi hatása van a munkahely teremtésre. Egy ilyen, cég, ilyen kérdésre szakos a cég végezte el a számításokat, és a számításaik szerint átlagosan a kohéziós politika 17 eh, eh, ezer munkahelyet hoz létre egy milliárdos beruházással évente. És hogyha ugyanezt az összeget az épületek energiahatékonyságának a javítására fordítanánk, akkor 26 ezer eh, munkahely jöhetne létre, ami 53 százalékkal több, mint a másik típusú beruházásnál. Tehát nyilvánvaló, hogy ilyen plusz pozitív hatás van a teremtésre, hogyha eh, konkrétan a kohéziós politikából az épületek hatékonyságának a növelésére fordítunk nagyobb összegeket. A parlament eh, is azt kéri, hogy eh, legalább az alap ból a támogatások 22 százalékát kellene ilyen energiahatékonyságra, célokra fordítani, különösen a leghátrányosabb helyzetű régiókban. A e, parlament e, a tanácsal kell, hogy megküzdjön a számokért, úgyhogy abból mindenki nyertesen kerüljön ki. A regionális fejlesztési alap e, kapcsán a tagállamok hadd válasszanak a tematikai célkitűzések között. Ugyanis félünk attól, hogy sok tagállam a közlekedés választanám, amire e, ez, ez lenne a központi téma, útépítés, egyebek. Mi attól tartunk, hogy miután a közúti e, szállítás nagy szénkibocsátással jár együtt, és e, évtizedekre meghatározza, hogy ez a magas szénkibocsátás megmarad, de hát ez, a követ, nem ez az irány, ahova menni akarunk a következő 50 évben. És a, az ERFA-val kapcsolatban az utolsó kérdéskör a klíma kapcsán a foszilis üzemanyagok kérdésköre. Szerintünk nagyon bölcsen jár el a parlament is ezzel kapcsolatban, viszont a tanács a kohéziós politikában és az ERFA-ban újra a gázt akarja támogatni, szerintünk ezek káros szubvenciók, a parlamenttel, a bizottsággal folytatott dialógus során ellenezni fogjuk ezeket a gáz szubvenciókat, mert szerintünk ez nem megtérülő beruházás. Végül még két kérdés az ERFA rendelettel kapcsolatban. Biodiverzitás, energiahatékonyság. Ezzel kapcsolatban a parlament szerintünk nagyon hasznos módosítókat nyújtott be az ökoinnováció támogatása explicit módon be kell, hogy kerüljön az ERFA hatája alá, azután a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás is egyértelműen benne van a rendeletben, és ezt jónak tartjuk. Az ERFA kapcsán az utolsó elem, környezetvédelmi célok és indikátorok. Kidolgoztunk egy javaslatot, a környezetvédelem indikátorokról egy átfogó listát készítettünk el, amit szerintünk be kellene venni az ERFA e, keretébe. Itt e, biztosítani kell azt, hogy azt mérjük, ami valóban számít a kohéziós politika beruházásai kapcsán és ez segít majd abban is, hogy jó célokat tudjunk eh, kitűzni, hogy tudjuk, hogy mire költjük el a pénzeket a kohéziós politika kapcsán, és megpróbáljuk eh, a kohéziós politikai beruházásokkal elérni a 2020-as eh, célokat és most érnék rá a kohéziós alapra, ami sokkal rövidebb lesz. Itt az e- a biodiverzitás, előforrás hatékonyság halnak első helyen, a, azt kérjük, hogy a parlamentet, hogy a Natura 2000 beruházásokat támogassák. A Natura 2000, ahogyan valószínűleg tudják, a biodiverzitással kapcsolatos politika alapja. Mindenképpen értelmes dolog, hogy itt kezdjük el a beruházásokat, támogassuk a Natura 2000-es területeket, az ide eszközölt beruházásokat, és ez jelenjen meg a rendeletben nagyon határozott, explicit módon. A kohéziós alapra vonatkozó rendelet E, megint csak orientált környezetvédelmi célokat, indikátorokat kell megnevezni, hogy ha tudjuk, melyek a legrelevánsabb környezetvédelmi célok, és a kohéziós politikai beruházásokat olyan indikátorok alapján mérjük a hatékonyságokat, amelyeknek részét alkotják a környezetvédelmi indikátorok is. Köszönöm szépen, Godino úr, Péter Perkovics úr, az Európai Bizottság képviseletében, szintén itt van velünk. Köszönöm szépen. Pár gondolatot az NGO-k szerepéről általánosságban engedjenek meg a bizottság javaslatában, valamint a jelenleg folyó ö, intézményközi ö, tárgyalások során a kohéziós politika reformjában a hatékonyságot, az eredményközpontúságot céloztuk meg a 2020-as európai zászlós hajó célok felé törekszünk. Új mechanizmusokat javaslunk, teljesítményre fókuszálunk, feltételrendszerről beszélünk, és erőteljesebb partnerségeket kívánunk kidolgozni. Miért? javasoltuk az erőteljesebb partnerségeket. Természetesen a jó irányítás, jó kormányzás kérdéséről van szó. Ahogy javasoltam az elején, itt a hatékonyság, a lényeg, a kulcs szó, a rendelkezésről álló pénzösszegeket hogyan lehet legjobban kiaknázni. Persze kritika érte a Lisszaboni folyamatot pontosan azért, mert nem sikerült a folyamatnak a helyi, regionális és más szerepvállalókat bevonni a felülről lefelé ö, ö, végrehajtandó intézkedéseknél bevonni. A bizottság javaslata alapvető fontosságú annak érdekében, hogy észszerűen minimális követelményeket és jó gyakorlatokat sikerüljön kialakítani, de más dolgoknak is fontos szerepe van, utaltak már rá az előző felszólalók. Ilyen a közösség által irányított helyi kezdeményezés, mind a négy alapot integrált módon lehet így kiaknázni a helyi szereplők bevonásából, hogy a célokat különösen még ki nem aknázott ö, ö, alap ö, dolgokat lehet megvalósítani az ERFA-ban és a ö, kohéziós politikában. A fenntartható fejlődéssel a diszkrimináció ellenes politikával kapcsolatban is arra szeretném kihegyezni az előadásomat, hogy itt nem csak papíron írjuk le ezt, hanem a megfelelő szakértelemre appellálunk, és a formális állami ágazaton kívüli NGO és más szervezetek tudását szeretnénk kiaknázni, hogy minél több tudással sáfárkodhassunk. Bizonyos kérdéseket annyira szeretnék még kiemelni, annyira szeretnék utalni, hogy a szegénység és a társadalmi felzárkóztatás mennyire fontos. Erőfeszítéseket teszünk, hogy megerősített módon lehessen ezen aspektusokra összpontosítanunk. A célirányosan a szegénység leküzdését elősegítő politikákon keresztül gondolunk erre. Számos forrás áll rendelkezésünkre az energiahatékonyság és a lakhatás területén Ezeket úgy próbáljuk kiaknázni, hogy a kollégák által előterjesztett célokat szolgálják. A parlament kezdeményezésre is utalnék, persze a bizottság is már konkrétan utalt ezekre a trilóguson, a demográfiai változások figyelembevétele a programokban. Ez is egy olyan terület, amelyre külön figyelmet fordítunk. Összefoglalásként még egy területet engedjenek meg, hogy megemlítsek, ahol a parlamenttel együtt dolgoztunk, és a tanács is, tanácsot is bevontuk. Itt a partnerségek nyomonkövetésének javítására gondolok a jövőben az intézményközi egyeztetéseknél, tárgyalásoknál és a partnerségre öm, hangsúlyt helyezünk, és a bizottságnak partnerei, NGO partnerei vannak. Itt a szakbizottságban is fontos, hogy éves szinten nyomon kövessük az ilyen partnerségek alakulását. Köszönöm. Köszönöm, Berkovic úr, mondja az elnök. Most a frakciók koordinátorainak adom meg a szót, amennyiben részt kívánnak venni az eszmecserében. Van Nisztelrooy úr. Köszönöm szépen a meghívott előadóknak a hozzájárulásaikat, és azt hiszem, hogy számos információt gyűjtöttünk be az elmúlt év során, és figyelembe vesszük a frakciókban ezen információkat, és érdeklődésünkre tartanak számot hogy jobb teljesítményt tudjunk magunk is a kohéziós politika területén az elkövetkező hét évben elérni. Egy általános kérdésem lenne minden előadóhoz. Nagyszerű dolog, hogy nem sokára megállapodás születik a rendeletekről. De önök a nemzeti szinten hogyan érzik hogyan csapódik le mindez az első partnerségi megállapodások, szerződések évét írjuk, és tudjuk, hogy a legtöbb államban az első vagy második tervezete ezen szerződéseknek már megszületett. A valóságban, kín a terepen, az önök tagságában a szervezetek részt vettek-e a partnerségi szerződések kidolgozásában, hiszen 2014 az már holnap, majd hogy nem holnap van, tehát a valóságban, a városokban, a régiókban, az országokban önöket valóban bevonták ebbe a kidolgozási munkába, és milyen módon folyt a folyamat? energiahatós, energiahatékonysága, a lakhatásban, programokban, a demokráciában, az aktív, egészséges öregedés területén valóságról beszélünk, amikor a szerződésekről beszélünk, vagy a folyamat még csak az elkövetkező hónapokban fog valóban beindulni. Második kérdésem pedig arra ö, kérdezne rá, hogy mi az összefüggés, az új eszköz, például az IPA, partnerségi a cselekvési terv területén az aktív öregedésért. Úgy érzik-e önök, hogy az európai terület és a szakpoliták között a híd megvan-e? Van-e összefüggés ezek között? a tervezésben, a tárgyalásban, regionális tárgyalásokban résztvevő ö, szakemberek között. Mi, hogyan zajlik a valóságban mindez? Nehéz munka ez. Mi módosításokat nyújtunk be, harcolunk keményen a, a dolgok javításáért, de ez lecsapódik-e a valóságban? Köszönöm, Nisztelroy úr. Kleva kollégánké a szó most üdvözlöm az eszmecserét. Hihetetlen, hogy mennyire más megközelítéssel olvasuk ugyanazt a dokumentumot. Minden egyes NGO-n jól ismert a hozzájárulásuk rendszeresen eljut hozzánk, nem csak az általános rendelettel kapcsolatban, hanem minden jelentésünk megfogalmazásában. Igen, az Age platformtól száznyi, száznál is több módosítás és javaslat érkezett az önök tollából, hogy az következő programozási időszakban hozzájáruljanak a dolgok javulásához. Üdvözlöm különösen az Age Platform, az Idősek Európai Platformjának képviselőjét. A nőjogi szakbizottságban igen aktívan vesznek részt. Ami a Szociális Lakásügyi Bizottságot illeti, a nők kérdéskörét szintén szívügyükként kezelik ezért szerettem volna elmondani, hogy mennyire nagyra értékelem a munkájukat. Nagyra értékelném elektronikus módon is a PowerPoint prezentációknak a megküldését, mert ugye fekete-fehérben nem tudunk például az egyes táblázatokban, az egyes oszlopoknál, az egyes országokra koncentrálni mély hittemnel vallom, hogy a szociális lakásügy kérdése roppant jelentős, és a természetvédelmi világalap munkáját és az energiahatékonysági lak, lakhatás elősegítésében az elmúlt időszakban a helyi önkormányzatok szintjén is sikerült napirendre tűzni ők az európai jogalkotás módosításakor. Köszönöm. Örülök a e témáknak, mert végül is Minnyáján ugyanabban a csónakban nevezünk, amikor erről a kérdéskörről beszélünk. Számos aspektusra utaltak az előadók, mi itt a regiben folyamatosan felvetjük ezeket a kérdéseket. Köszönöm, Kleva asszony. Schröter asszony a zöldek részéről. Köszönöm szépen. Három pontot szeretnék felvetni. Először is érdekes volt, hogy Paron asszony a, arról beszélt, hogy a az irányítást, a kormányzás javítani kell, jó kormányzásra van szükség. Hát ez így általánosságban nagyon kedves kijelentés, de hát itt most olyan tárgyalásokat folytatunk, ahol minden egyes szót megvitatunk, és harcolni kell minden szója. Tulajdonképpen, ha, hallotta hallott a tegnapi vitánkat, akkor már lezárult, igazából csak ilyen apró, csekély technikai ügyek módosításáról van szó. De valójában az igazi politikai vita erről szól. Itt van elásva a kutya ezekben a, az apró technikai kérdésekben és szavakban. Éppen ezért érdekelne azt, hogyha, vagy jó lenne azt hallani önöktől, hogyha nem általánosságokról beszélnek, hanem konkrétan kimondák azt, hogy pontosan miről szól, hogyan is érhető el a jó kormányzás. És aztán a WWF képviselőjéhez fordulnék, Godinó úrhoz. Önök ugye írtak egy levelet a tagállamoknak, de ha most a háromoldalú egyeztetést megnézzük, akkor úgy tűnik, hogy ezt a levelet senki nem kapta meg, soha meg sem érkezett, vagy nem olvasták el? Mindenesetre úgy tűnik, mintha menet közben az önök hivatalából a tagállamokig vezető úton egyszerűen ö, füstbe ment volna ez a levél, és eltűnt volna. Ahogy mondtam, itt az apró technikai módosítókról van, módosításokról van szó, a már tulajdonképpen megírt szövegben, és azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen már csak óráink vannak arra, hogy ezt a levelet a címzetekhez tényleg eljutassuk. Talán rendelkeznek annyi forrásra, hogy egy futárral eljutassák a ciprusi elnökséghez még a mai napon, a mai délutánig eljutassák ezt a levelet, mert különben sohasem fogja a címzet megkapni ezt az írást, azt gondolom. És aztán a harmadik pont, a széndiokszid szegény gazdaságra vonatkozna, a helyzet javításáról, a kvótákról van itt szó, ami a parlament számára fontos, az nem feltétlenül az, hogy a lakhatás irányába mozduljunk el, tehát hogy itt az energia megtakarítás a lakásokkal kapcsolatban valósuljon, nem, itt mi ezt nyitottabban kezdek, itt más témákat és más területeket is megnyitnánk, tehát a tagállamokon múlna az, hogy most a, a lakások energiahatékonyságának növelésére fordítják ezt a forrást, vagy pedig másra fordítják ezt, kihasználják itt a munkahelyteremtési lehetőségeket. Ez nemzeti szintű kérdés, és akkor ezzel vissza is jutunk a partnerség kérdéséhez. Engem ugyanis az érdekelne, hogy a partnerek hogyan gondolkodnak arról, hogy tehát a programozási időszak elején vagy előtt eh, hogyan lehet őket úgy bevonni, hogy a partnerség elv jegyében hatékonyan hozzá tudjanak járulni ehhez a folyamathoz, és hogy valóban oda jussanak el az üzenetek, hazájárosok, ahol a partnerségi szerződések megkötésre kerülnek, ahol jelenleg folynak a munkát. Mi kell annak most, az önök véleménye szerint történni annak érdekében, hogy a partnerek az ő kompetenciáikat itt és most valóban hozzá tudják tenni ehhez a folyamathoz? Hey, eh, Mr. Eh, miss Schrader, sorry. Köszönöm, Sötter asszony. Olbricht úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Mindig feltehetjük a kérdést, hogy nem túl késő -e, hogy a partnereink eljönnek hozzánk, és elmondják a vitában a tárgyalásokhoz hozzájárulásokat, és hogy nem túl későn történik ez. A partnerek jól tájékoztatottak, időben vannak itt, hiszen első perctől együtt dolgozunk, a kezdeti javaslatról is tudnak az NGO-k, figyelemmel követik az eseményt, és a dolgokat, az alakulását a dolgoknak, és tudják, mit nyernek, mit veszítenek az új javaslatokkal. Ma nem a régi eh, történeteket kell újra elismételnünk, anekdotázni, hanem azt kell meghatároznunk, hogy az utolsó stádiumban miért kell harcolniuk az NGO-knak. Mint általában a partnereink sokkal jobban felkészültek, mint számosan közülünk, mert ők a szövegen dolgoznak, nem csak, épp politi- nem csak politikai lózungokat közvetítve, hanem részletekben menően ismerik a szövegeket. És ha a részletekről tárgyalunk a partnerekkel, akkor ami az erfát illeti, az a tény, hogy általánosságban véve először is kezdetektől tematikai célok közé a demográfai változásokat is fel, fel akartuk venni, de a, a közös rendelkezésnél ez nincs. Így úgy van a tematikus célok között, ott van a 11 között a, a, ez az aspektus, ugye? nem. A kezdeteknél még arról volt szó, hogy ez így lesz, de a dem- demográfiát, demográfiai változásokat, mint tematikus célt nem vették föl végül is a szövegbe. Én nem igazán értettem jól, hogy mi a, az idősödési platformnak a javaslata, az idősek európai platformjának a javaslata, az energiakérdést jobban értettem, de nem igazán láttam át, hogy a, a strukturális, kohéziós politika módosítása hogyan segíthető elő az európai plafon céljait. A VBF-fel kapcsolatban számos alkalommal tárgyalásokat folytattunk, átbeszéltük a dolgokat, és az energiahatékonyság kérdéséről is általában sokat tárgyaltunk már. Nem tudom, Elizabeth Schröter azt mondta, hogy nem probléma a lakásügy, de egyre ö, inkább súlyosbodó problémáról van szó. Schröter asszony mikrofon nélkül kért szót. Uh, uh, Schröter asszony. Nem, nem nyitottuk meg a koncentrációs kérdést és az, hogy a, e, koncentrálnak-e a lakásügyre az egyes tagállamok, az saját hatáskörben dől el. Válasz. Az tagállamok nem kelekótyák, és nagyon jól tudják, hogy elég gyorsan lehet e, jó eredményeket elérni a téren, és gyorsan, pozitívan lehet eredményeket elérni. Bostináró úr és a kohéziós alapokon belül harcolt ezért az ügyért, és hogyha az úgynevezett energiahatékonysági célon 2020-ig megváltoztatjuk a 6-ról 15-re a küszöbértéket, ez egy óriási ugrásszerű fejlődéshez vezethet, ami a közlekedést, szállítást illeti, ez már nincs feltétlenül így. Valószínű az energiahatékonyság területén érhetünk el eredményeket először az épületekben, a lakó, lakóépületekben, középületekben is. Mi a, a városi munkacsoportban még a tárgyalások előtt világosan kértünk magyarázatot a, taná, a bizottságtól arról, hogy az állami támogatás, az energiahatékonyság magán épületekben való kezeléséről hogyan vélekedik. Ami a földgáz kérdést illeti, a mi véleményünk eltérő. Én témafelelősként mandátummal rendelkezem arra, hogy a szakbizottság részéről törlését kérjem, ne támogassam. És a WWF-nek is ez az álláspontja, de tudom, hogy számosak vannak közülünk is, és a tagállamok közül is, akik megint be akarják a gázt ide illeszteni, és újra vitát akarnak a tárgyalási csapatban erről nyitni. Az a javaslat, amely a tematikus célokról szól, különösen az ötös cikre gondolok itt, valóban az energiahatékonyságot támogathatja, melynek igen jelentős szerepe van. Ami a tematikus célokat illeti, a szociális lakásügy, a lakhatás fontos, ugye? Mit értünk a lakhatás alatt? Nem akarjuk mi ezt definiálni, hogy mit jelent, hanem a delegált aktusokon belül ugye a housing, social housing, szociális lakhatás és lakhatás fogalom ö, körét meg kell -e határozni, hát ez még kérdés. Ami a mutatókat illeti, a mutatók nagy fontossággal bírnak létfontosságúak, hogy értékelhessük a szakpolitika hatékonyságát. De a jogi aktusokba bevenni az indikátorokat az nem a legjobb szó, ö, megoldás, inkább a delegált vagy végrehajtási aktusokban kell szerepeltetni magukat, a mutatókat, hiszen azok értékelést szolgálnak. Ne a jogi szövegtörzsbe illesszük be azokat mert ugye eredménymutatókat nem jogi szövegekben kell megfogalmazni, hanem úgymond a terepen kell azokat kidolgozni és alkalmazni. És a politika eredményeként lehet majd mondjuk az ERFA-ban, a kohéziós alapokkal, a területi eh, együttműködésben felhasználni, tehát nem a rendeletben kell azokat szerepeltetni. Na azt javaslom, hogy a mutatóknak világosnak, jól meghatározottnak, pontosnak kell lenni, de jelentéstevőként megpróbálom közvetíteni azt az üzenetet a tárgyalások során, hogy ne a jogi ö, szövegekbe kerüljenek be a mutatók. Amint a mutatókról kezdünk el tárgyalni, akkor már parodizáljuk magát a munkát, és mert a jogalkotó nem arról tárgyal, hogy a mutatók alatt mit értsünk. Ezek technikai, műszaki dolgok, ezekről a delegált aktusokban tárgyaljunk. Köszönöm szépen. Mr. Albrecht, uh, we have... Köszönjük szépen. Albrecht úr, még három hozzászólunk van, és aztán a szakértők válaszolhatnak a kérdések, és aztán be kell fejeznünk ezt az eszmecseret. Először is Bosszinári úr kapja meg azt. Köszönöm szép, miután a legfontosabb dolgokat már hallhattuk, és nagyra becsült kollégáim már említést tettek ezek többségéről, csak annyit tudok hozzátenni, hogy nagyon hálás vagyok a kiváló együttműködésre, amelyet a, a kohéziós jelentés szövegezése során élvezhettem a civil szervezetek részétől, hiszen az ő hozzájárulásuk nagyon világosan benne és van ebben a szövegben és itt a lak, az energiatakarékosság a lakhatás területén ez egy nagyon komoly hozzájárulás, és megint csak arra mutat rá, hogyha a környezeti hasznokról beszélünk, a széndiokszid kibocsátás csökkentéséről, a helyi és zöld munkájakra, akkor akkor a rendeletben foglalt előírásoknak ezzel tudunk a legjobban eleget tenni, éppen ezért a helyi közösségek és régiók feladata nagyon fontos. És megragadnám az alkalmat arra is, hogy a bizottságnak és a tanácsnak eljutassam az üzenetemet, mi szerint az energiatakarékosság alakatás eh, területén mindenképpen fontos lehet arra, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentés, és egyáltalán a fűtés, hűtés és energia megtakarítás területén ez az integrált megoldás szolgálhatja a helyi közösségek számára. És nagyon jól tudom, hogy a civil szervezetek nagyon fontos szerepet játszottak, és fontos, hogy közösen, együttesen dolgozzunk annak érdekében, hogy a bizottságot meggyőzzük azon kérdésekben, ahol ők még ellenállást mutatnak. De még egyszer szeretném hálámat kifejezni a kiváló együttműködését, és azért is Ugye a Natura 2000-rel kapcsolatos rendelkezésekre eh, szintén az ő támogatásukkal tudtunk eh, eh, válaszolni. Köszönöm szépen, köszönjük Bosszinárió úr, Vlasek úré a szó. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nem szeretném megismételni azt, ami már elhangzott. Köszönjük szépen az együttműködést, és saját tapasztalatomból kiindulva szeretném elmondani, hogy a mi együttműködésünk alapja a jó kapcsolattartás. Itt nem csak két oldal tárgyalásokról van szó, hanem az intergrupokkal, a frakciók közötti ö, csoportosulásokkal együttműködés, ö, ről is szó van itt, de Lambert van Nistelrooy úr kérdésére szeretnék visszatérni, amelyet az eszmecsere elején tett fel. Tehát melyek az önök problémáik? Hol érzik azt, hogy nem kaptak igazán jó választ? Illetve hogy milyen szinten? Helyi, regionális vagy állami szinten hiányoznak a válaszok. Hiszen úgy gondolom, hogy minden szinten konszenzusra van szükség. Személyes tapasztalatomból tudom, hogy rendkívül fontos az, hogy egyetértést érjünk el a városi környezetvédelmi ügyekben helyi szinten, ez az első lépés. Tehát kérem mondják el, hogy melyik szinten látják a legfontosabb problémákat. Aztán a következő problémát felvetnék, az a közlekedés. Nagyon sok tagállamnak kell a közlekedés területén befektetéseket eszközölnie ökológiai és fenntartható közlekedési megoldásokra van szükség, különösen a városokban. Itt komoly beruházásokra van szükség, hiszen a városi környezet eh, elsődleges fontosságú kérdés, szükség van a megfelelő városi környezet biztosítására, és eh, fontos, hogy valamennyi eh, közhelyi közösség, a városi közösségek, a szervezetek támogassák ezt az elközelítést megközelítés. Szükség van a városi közlekedésre, de fenntartatónak kell annak lennie. Köszönjük. Omar Omarize képviselő kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, néhány megjegyzést engedjenek meg az említett pontokkal kapcsolatban Sebastian Godinó részéről a természetvédelmi világalaptól. Amikor az általános rendeletről megkaptuk a tanács tolláb, a bizottság tollából a javaslatot, nem voltam meglepett. Nem lepődtem meg, mert az inkoherenciák ellenére, amire ön is utalt, figyelembe vette a bizottság a céghajlatváltozási aspektusokat, egyrészt azok enyhítése, másrészt az azokhoz való alkalmazkodás területén. Ami viszont a biológiai sokszínűséggel kapcsolatos kihívásokat illeti, ott bizony hiányosságok vannak, amelyeket a parlament megpróbált enyhíteni, pótolni, és a háromoldalú tárgyalásoknál a tárgyaló, európai par- parlamenti tárgyaló ö, csoport mindent megtett azért, hogy például a 8-as cikk esetében a horizontális elveknél maga az Európai Parlament az, amely beillesztette a biológiai sokszínűségre vonatkozó célt a szövegbe. Ezt tehát sikerült kivívnunk. Ott vannak még hiányosságok, ahol a tematikus célkitűzésekről beszélünk, ezek magától értetődőek. A bizottság anyagában a klímaváltozáshoz, az elő, a prevencióhoz való ö, hozzájárulás, források megfelelő felhasználása és a többi, ennyi szerepel csak a bizottsági anyagban, viszont a biológiai sokszínűségre nem utal a bizottság. Még egyszer szeretnék emlékeztetni tehát arra, hogy most már hatodszorra halnak ki állatfajok a világban, végre rendszeressé kell tenni a biológiai sokszínűség védelmére való utalást a célokban ugyanolyan szinten, mint a klímaváltozás elleni küzdelem az arra való felkészülés alkalmazkodás területét. Ez is ugyanolyan fontossággal bír. So you have a lot of... Akkor számos kérdés hallottunk, a szakértőké most a szó. Godino úr először talán. Köszönöm szépen ezeket az észrevételeket, felvetéseket és kérdéseket. Két dologra szeretnék reagálni. Először is a partnerségi elvre, aztán a környezetvédelmi klímaváltozással kapcsolatos kérdések. Schröter asszonynak köszönet az észrevételekért arra vonatkozóan, hogy elveszett a levelünk Brüsszel és a tagállamok közötti út. Ezt a levelet eh, valamennyi kohéziós politikával foglalkozó, illetve külügyi minisztériumban elküldtük a tagállamokban nyilvánvalóan nem várható, hogy egyetlen levél alapján itt változások történnek rövid időn belül. Itt egy évük van a tagállamoknak arra, hogy támogassák ezt a partnerségi elvet. Számos tagállamban már sor kerül találkozókra, illetve Brüsszelben is az állandó képviseletekkel és vannak Németország, a Franciaország, a Romániával, a Bulgáriával, Lengyelországgal, a Olaszországgal, Nagy-Britanniával, Szlovákiával, Szlovéniával, és talán kiadtam pár, de ezek az országokkal közvetlen kapcsolatokat is felvettünk. Itt valóban a partnerségi elv ügyét szeretnénk erőteljesen uniós és tagállami szinten is előre mozdítani, kormányzati képviselőkkel is találkoztunk, de mint tudják, nagyon sok kormány ellenzi a kötelező érvényű magatartási kódexet, szeretnének több szabadságot arra vonatkozóan, hogy a partnerség elvet hogyan is hajtsák végre. És hát sok tagállammal folytattunk vitát, és megemlítettek néhány vitatott elemet, amely vélemények szerint alkotmányos, intézményes problémákat vette fel az adott tagállamban tehát arra vonatkozóan, hogy uniós szinten kötelezzük őket arra, hogy a tagállamban hogyan tartsák be megfelelőképpen a partnerségeket, ez nem elfogadható számukra. Vlasek úr felvetésére reagálva a legfontosabb probléma a partnerséggel kapcsolatban az a az, hogy tagállami szinten meg kell oldani ezeket a kérdéseket, és sok tagállam egyszerűen nem is nyit ajtót, amikor bekopogtatunk, és eh, a jövőbeli operatív programok és partnerségi szerződésekről nem adnak információt, nem tudjuk, mikor vannak határidők, hogyan kívánják ezeket a, a, a folyamatokat elindítani a, és így nem tudunk ajánlásokat, javaslatokat kidagozni, nagyon nehéz együttműködni, különösen a kelet-európai tagállamokra igaz ez, ha nehéz velük megvitatni a partnerségi szerződéseket és operatív programokat a jövőbeli közös politikára nézve, tehát a jövőbeli terveket nagyon nehéz előre megvitatni, holott valamennyi tagállam már megkezdte a munkát, és elkezdte kidolgozni a javaslatokat a következő programozási időszakra vonatkozóan. Nagyon fontos fontos, hogy uniós szinten egyenlő feltételeket teremtsünk, és kötelező érvényű kötelezettségeket rójunk a tagállamokra, és bevonják mindannyian a releváns partnereket és érintett feleket, de ennek még nem minden tagállam tesz teljes mértékben eleget. Éppen ezért szeretnénk mi annyira ezt a kötelező érvényű magatartás kódexet, amely valamennyi tagállam számára minimálisan előírná a kötelezettségeket, hiszen jelenleg Európában nagyon kiegyenlítetlen még ez a terület. Vannak számos tagállamban jó gyakorlatok, és mi ezek alapján már ajánlásokat is dolgoztunk ki, és körbe küldött nagyon szívesen ezzel kapcsolatos dokumentumokat a regi szakbizottság képviselőnek, hiszen itt mi nagyon konkrét ajánlásokat dolgoztunk ki ezzel kapcsolatban. Aztán a másik kérdés az erfával kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni az Obrecht úr által felvetett foszilis energiával kapcsolatos beruházásokra. Ez egy nagyon kényes kérdés, hogy támogassuk el vagy sem a foszilis energiaforrásokat Európában, vagy sem. Nagyon komoly vita került sor a Regi Szakbizottságban is, ahol egy, egy két részre bontott kompromisszumos megállapodás született, és itt aztán az az eredmény született, hogy a régi csak nem kívánja a fosszilis energiaforrásokat uniós pénzekkel támogatni. De ez egy nagyon vitatott kérdés. Először is az Európai Unió ugye nemzetközi szinten számos kötelezettségvállalást tett arra vonatkozóan, hogy az általános fosszilis energiaforrásokat támogató támogatásokat fel kell függeszteni itt a, az ENSZ-el folytatott tárgyások, a klímaváltozással kapcsolatos nemzetközi konferenciákon is itt már ezt a kötelezettségvállalást megtette az Európai Unió. Itt a koherenciát, a következetességet fenn kell tartani, hitelesnek kell maradni nemzetközi szinten az uniónak, és jelenlegi számítások szerint ez a, a túlságosan komoly beruházásokat terveznek a gáz támogatásokba, amely alááshatja ezeket a kötelezettségvállalásokat. Itt a 2050-ig tartó klímaváltozási célokra utalok, hogy ezek veszélybe kerülhetnek, hogy ezeket a beruházásokat eszközölik itt a jelenleg már kiépített infrastruktúrákat, akkor és a még újabb gázszállítása kapcsolatos infrastruktúrákat építünk ki, akkor nyilvánvalóan ezeknek a befektetéseknek meg is kell térélniük, és ez elvonja a forrásokat, a megújuló energiaforrásokat, tehát itt óvatosabban kell eljárni ezen a területen. Aztán harmadik kérdés, a munkahelyteremtés. A gázzal kapcsolatos infrastruktúrák nagyon kevés munkahelyet teremtenek. Az energiahatékonyság területén, az megújuló energiaforrások területén sokkal több munkahelyet lehet teremteni, ez pedig eh, kétszeres nyereség lenne ugye az energiaterületén és a munkahelyteremtés és területén is ez hasznosabb lehet. Tehát itt a gáz támogatásokat ki kellene vezetni lassan a kohéziós támogatásokból. Itt egy milliárd eurós összegről beszélünk Lengyelországban a foszilis energiákról fordított támogatásokat, tehát elsősorban itt támogatják, de hogyha egy milliárd eurót kíván a gázba fektetni, akkor úgy gondolom, hogy kohéziós támogatás nélkül is tud megfelelő beruházásokat eszközölni, tehát úgy gondolom, hogy az energia területén sokkal hasznosabb beruházásokat eszközölhetünk a megújuló energiaforrásokba, amelyből valamennyi tagállam, valamennyi régió profitálhat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Godino úr. Most eh, Paren asszony következik eh, az Idősek Európai Platformja képviseletében. Köszönöm szépen. Néhány kérdésre fogok koncentrálni, elsősorban az age kapcsolatban feltett kérdésekre nem tudok mindenhez hozzászólni. A hozzászólásomat azzal kezdtem, hiszen már tudtam, hogy a, most a dokumentumok már véglegesítési szakaszban vannak, milyenek, mik a prioritások és az új megközelítések, amelyeken gondolkoznunk kell még. Ez a kiinduló pont hogyan kell megszervezni a programokat, milyen támogatást kell adni a partnerségi megközelítésnek. Fontos, hogy legyen egy igazi EU hozzáadott érték, valami plusz arra kell törekednünk, hogy javuljon a hatékonyság, és minél több hasznot hozzanak ezek a programok az európai polgárok számára. Ugyanakkor támogatni kell a kezdeményezések kiterjesztését, gazdagodását. Nagyon sokszor helyben nagyon jó kezdemények születnek, innovatív megoldások, bizonyos helyi kihívásokra adott válaszként. De jelenleg nincs lehetőség, hogy ezeket elterjesszük, növeljük, és a kohéziós pénzeket pontosan fel lehetne használni arra, hogy az ilyen kicsiben megszületett megoldásokból valami nagyobb is megszülethessen ragyogó ötletek, gondolatok vannak, de az EU-ban olyan struktúra kell, ami lehetővé teszi azt, hogy az összes érintett szereplő kapcsolatba lépjen egymással, tanuljanak a hibákból és a megszületett eredményekből. És különösen fontos, hogy tanuljunk olyan megoldásokból, amit valahol megvalósítottak, és ahol, mi valahol nagyon jó eredményt hozott pénzügyi fenntarthatóság, illetve hozam tekintetében is eh, különböző céljaink vannak, eh, szociális, környezetvédelmi célkitűzések. A mi területünkön, a demográfiai változások területén az EBSCO tanács eh, decemberben nagyon jó eredménnyel zárult. Támogatta ezt a megközelítést a helyi regionális önkormányzatok szereplő kezdeményezéseinek a felkarolása kapcsán a régiós bizottság, a régió bizottsága is támogatta azt, hogy a helyi regionális szereplőknek kell segítséget nyújtani, hogy jobban megoldják a helyi kihívásokat. Nagyon fontos EU folyamatok kapcsolnak ehhez, mint az Európai Innovációs Partnerség, ezt ön is említette. Egyre több partnerség jön létre, egyre több partner áll össze környezetvédelmi célok megvalósításáért. Több mint száz régió helyi települési önkormányzat jelezte az együttműködésben való részvételi hajlandóságát. Azután itt van az EIT, köszönöm Lambert, hogy ezt felvetetted. Az EIT az Innovációs Technológiai Intézet is majd segítséget nyújt az egészséges idősödés programjainak a támogatásában. És így a struktúra és az irányítás kapcsán is olyan struktúra jött létre, ami hasonló, mint az energetika területén. Itt is a szinergia hatásokat akarjuk érvényesíteni. Az intelligens városok kezdeményezés is össze akarjuk kapcsolni a másik kezdeményezés kezdeményezéssel, és ezzel tudjuk majd ezeket a helyi, eh, kisebb, eh, eh, regionális kezdeményezéseket megnövelni és elterjeszteni milyen szinteken történnek a dolgok. Tudom, hogy a nemzeti szint az nem mindig könnyű. Sok tagállam, vagy több tagállam kap támogatást. Úgy döntöttek, hogy egy nemzeti programot indítanak, aminek a célja az, hogy a helyi önkormányzatok jobban tudjanak válaszolni a demográfiai kihívás. Egy példa Finnország elindított egy ilyen programot, azután Írország, a miniszter egy hete jelentette be, hogy egy pozitív stratégiát indítanak útjára, azután Franciaország, az európai évet éppen most fogjuk eh, lezárni, és ők is megpróbálják eh, az életkornak a leginkább megfelelő környezet kialakításával kapcsolatos projekteket támogatni. Lengyelországnak is van egy ezzel kapcsolatos stratégiája, és Portugália is dolgozik ezen. Szeretnék felhasználni ezeknek a tapasztalatoknak, ezeknek az országoknak a tapasztalatait, hogy össze tudjuk kapcsolni a különböző irányítási szinteket, mert ez az, ami most hiányzik ezeket a kapcsolatokat, ha megteremtjük, akkor sokkal jobban lehet majd koordinálni a kohéziós politikát a helyi, a regionális és a nemzeti szintek között, ami eddig ugye nem működött túl jól, és ezt szeretnénk a jövőben javítani. Köszönöm szépen, Perán asszony. Még öt percünk van az utolsó szakértő számára. Diol, Dizsol úr parancsolja. Nagyon rövid leszek. Először is partnerség, Fanny Szerolyő kérdése. Mi is történik jelenleg helyben, helyi szinten? A tagállamok már elkészítik a partnerségi megállapodások tervezetét, nagyon sok par- partnerrel, Sajnos a mi esetünkben kimaradnak a lakásügy képviselői. 19 EU tagállamban vizsgálottunk, és csak két esetben számolhatunk be arról, hogy sikeresen vesznek részt szociális lakásügyi szervezetek a partnerségi megállapodások előkészítésében. A valóság tehát az, hogy ha nincs kötelezettség, a rendelet nem ír elő valamit kötelezően, akkor borzasztó bonyolult a helyzet azok számára, akik eh, mondjuk a szociális vagy környezetvédelmi szektort képviselik? Nehéz, hogy ők részt vegyenek a partnerségi megállapodásban a eh, természetes tendencia az, hogy inkább az innováció, kutat K plusz F ágazat és a helyi önkormányzatok vesznek részt, ami persze jó, de nem elég. És ez most egy nagyon konkrét eh, szempont, Söröter asszonynak mondom válaszképp, a e, a közös e, rendelkezéseket tartalmazó rendelet ötödik e, cikke, illetve a jelenlegi elnökségi kompromisszum, ami megítélésünk szerint nem kielégítő, ezért önöknek tenni kell valamit, meg kell védeniük a saját álláspontjukat. És hogy tovább menjek a partnerséggel kapcsolatos gondolkodásban a közösség által irányított helyi fejlesztés elvével kapcsolatos elnökségi kompromisszum még mindig azt mondja, hogy a tagállamoknak van a legfontosabb szerepe abban, hogy meghatározzák a stratégiákat, és felállítsák, létrehozzák a kiválasztási bizottságokat. Ez nekünk nem elég. Mi szeretnénk bevonni, integrálni ebben a, ezen a szinten is a partnereket, a parlamenti módosítók. Ezért nagyon fontosak, hogy javítsák elfogadták az elnökségi kompromisszumot, indítványt. Ez szerintem teljesen világos. Az utolsó szempont, amire szeretnék beszélni, és Olbricht úr felvetésére válaszolnék ezzel, lehet, hogy nem fogalmaztam világosan. Mi nem támogatjuk azt, hogy a közös mutatók, az indikátorok a jogi anyag, a törzsszövegbe kerüljenek. Mi is delegált aktusokban gondolkozunk. Ez jobb annál, mint hogyha rossz indikátorok kerülnek be a törzsszövegbe, ami megtörtént a szociális szempontokkal kapcsolatban. Mi komplexen gondolkozunk, gondolkodunk, különösen a lakhatásba történő beruházásokkal kapcsolatos indikátorokat egy más jogi van kell elhelyezni, és ez mozgásteret nyújt a helyi szereplők számára. Ez sokkal jobb, mintha valamit bebetonozunk egy jogi szövegbe. Köszönöm szépen, Dizson úr, Berkovic úr parancsolja. Én is nagyon-nagyon rövid leszek. A következőt mondanám. Reméljük, hogy a következő napok jó eredményt hoznak majd, de ettől függetlenül is a partnerség kérdése most a politikai gondolkodás középpontjába került, az önök szakbizottságában, a civil szervezetek, a helyi regionális önkormányzatok munkájában egyaránt, a tagállamok nem tudnak hátat fordítani ezeknek a szervezeteknek. Csak szeretném jelezni, hogy az Európai Bizottság nagyon is odafigyel erre a kérdésre. A hivatalos, a partnerségi megállapodások előkészítésének a hivatalos folyamatában is, és amikor ellenőrizzük, hogy minden összhangban történik-e a rendelettel elnézést kell kérnem mindenek előtt. Az ECON szakbizottságban az én jelentésemet kellett bemutatnom, ezért nem tudtam itt lenni. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik NGO-kat, civil szervezeteket képviselnek. És köszönöm azt, Hát, eh, ahogyan együttműködtek velünk. Minden jelentéstevő, a kollégák is elmondták már, hogy milyen nagyra értékelik eh, az önök eh, aktív fellépését, hogy eljöttek, bekopogtak hozzánk, és hogyha ezt nem tették volna meg, akkor igazából ilyen üléseken, tanácskozásokon nem lehet megoldani a problémákat. A parlament számára az persze a meghallgatások is nagyon fontosak, de az igazi munkát akkor végezzük, amikor önök eljönnek hozzánk külön külön-külön, és szeretném biztatni önöket arra, hogy tovább is így dolgozzanak, hiszen most zajlik majd a rendeletek végrehajtása, a delegált jogi aktusokkal kapcsolatos munka, ezért továbbra is kérem, hogy figyeljenek oda erre a folyamatra, amit önök is tudnak befolyásolni, amit a tárgyások során nem tudunk elérni, arról, arról még majd tárgyalhatunk a kiegészítő kísérő jogi aktusok kapcsán. Hát még egyszer köszönöm Önöknek eh, a munkát, eh, boldog karácsonyt, eh, minden jót a következő hetekre, napokra. Most pedig kérem a kollégákat arra, hogy készüljenek fel a szavazásra. Elkezdjük a szavazást. But you can you can move there if you want. There is a space, I think. Yeah. I, I would like to ch- um, Szeretném ellenőrizni, hogy működnek-e a szavazógépek. Kérem, helyezzék be a kártyát. Tak Ja, ja w ogóle nie wiem o co chodzi, tylko na twoje piękne oczy, że tak wyrażę. Ty też, tak? Ahogyan kértem, ellenőrizzük akkor a szavazógépeket, megnyitom a szavazást.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 Olcsich Vlaszak eh, jelentésével kezdjük, az egységes piac irányítása, a jelentés címe, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, négyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, Hatos mellette, ellene, ellenőrizzük a hatos módosító indítványt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk 22-11 arányban. Hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 9, 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-est ellenőrizzük, jó, rendben van. Melyiket akarják ellenőrizni? Elnézést, most összezavarodtam. A 11-esről szavaztunk, és azt mondtam, hogy elfogadtuk. A 11-es módosítót. Akkor a 11-est ellenőrizzük elektronikusan. Lezártam a szavazást, nagy arányban elutasítottuk, úgyhogy úgy tűnik vak vagyok. Jó, akkor megyünk 12-esre, mellette ellene tartózkodás, el, ezt is ellenőrizzük, 12-est ellenőrizzük képpen. Lezárom a szavazást, ezt elfogadtuk 23-11 arányban. 13-as, itt részenként szavazzunk, első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következő 15-ös mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 15-öst. Megnyitom a szavazást lezártam a szavazást, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 18 mellette, Elutasítottuk, igen, igen. 18-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, Ellenőrizzük a 19-est, azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Igen, 21, igen, 14 nem. Elfogadtuk tehát 20-as mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 20-ast is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-18 arányban elutasítottuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 23-as mellette szóbeli módosító a 23-ashoz. Kifogásolja valaki a szóbeli módosítót? Nem, akkor szavazunk a 23 asra a módosított formában. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő 24-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A zárszavazást elektronikusan bonyolítjuk, megnyitottam a szavazást. 31 igen, 2 nem arányban elfogadtuk. Megyünk tovább. Következő jelentés, Dajcs Tamás jelentése, az európai szemeszter a téma. Egyes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Van egy szóbeli módosító, a 11-es módosító, az kifogásolja valaki. 11-es szóbeli módosítóval elfogadtuk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És most azt mondja, hogy nem kell részenként szavaznunk? de, de igen, 12-es módosító első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as szóbeli módosítóval, ellenzé valaki a szóbeli módosítót nem, akkor mód, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 szóbeli módosítóval, ellenzi valaki a módosítót nem, akkor a módosított formában szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es itt részenként szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene ellenőrizzük a második részt, 21-es második részéről elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. 18-18, tehát elutasítottuk. Négyes komprom... Ah, nem működött. És ön támogatta? Akkor elfogadtuk. Még egy igen szavazat jött. De el, inkább ismételjük meg a szavazást, tehát a 21-es második részéről megismételjük elektronikusan a szavazást. Megnyitom a szavazást. Most működik jól? Lezárom a szavazást. <laughs> Megint 18, igen, 18 nem, tehát elutasítottuk. Valaki, elutasítottuk. De most szavazott, láttam a saját szememmel, hogy most szavazott a képviselőtársunk. Sajnálom. Kedves kollégák, nem vagyok vak, láttam a zöld, zöld fényt, szavazott. Nem tudom, hogy miről szól ez a módosító, de nem fogadtuk el, sajnálom. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es, mell 24-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, és végszavazás, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást, 33 igen, 3 nem. Gratulálunk. Uh, so now we go to again uh, Megyünk uh, tovább. Mojca Kleva jelentése, megint csak az európai szemeszter uh, foglalkoztatási szociális vonatkozásai. egyes kompromisszum mellett ellene tartozkodik elfogadva, második módosító mellett ellene tartozkodik elfogadva. Hármas Módosító, külön szavazunk, első része, mellette ellene tartózkodik, elfogadva a második része. A második részről ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Kompromisszumos kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 12-es módosító szóbeli módosítókkal. A módosított verzióról mellette ellene tartózkodik elfogadva. 13-as, ellenőrizzük a 13-ast, megnyitom a szavazást a 13-asról. Lezárom a szavazást a 13-asról. Elutasítottuk 19-17 ellenében. 3-as kompromisszum mellett ellene tartózkodik elfogadva. Négyes kompromisszum mellett ellene tartózkodik elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. 20-as szóbeli módosítóval van-e valaki a szóbeli ellen nem, akkor módosított verzióban mellette ellene tartózkodik elfogadva. 21-es mellett ellene tartózkodik elutasítva, 22-es mellene ellette tartózkodik elfogadva, 23-as külön szavazunk részenként. Első részt mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. Második mellette ellene ellenőrzik a második részről a 23-as második része, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 22-16 ellenében. 24-es módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva, 25-ös mellett ellene tartózkodik elfogadva, 26-os szóbeli módosítóval van-e valaki ellene a szóbelinek? Nem, akkor módosított verzióban mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 26-osról a szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-22 javítja magát az elnök asszony elutasítva 22-14 ellenében. Köszönöm, hogy ilyen körültekintőek. 27-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. Záró szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 35-2 ellenében elfogadtuk. Kolárszka Bobinska asszony jelentése a kohéziós politikák szerepéről az Európa új energiapolitikájának végrehajtásában. Ha készen állnak a képviselőtársaim, akkor az egyes itre módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. Most akkor az ITRE ötös javaslatára térünk hát mellette ellene tartózkodik elfogadva. 29-es módosító mellette nem, úgy. Aha, akkor ez okafogagyottá válik. 30, 35-ös, 34-es, bocsánat, 34, 34-esről ellenőrizzük a szavazást, megnyitom a szavazást a 34-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-14 ellenében. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 43-as módosító mellette, 43-as módosító mellette ellene. Azt hiszem elutasítottuk, de a 43-ast ellenőrizzük. Lambert, értett teszem. Lezárom a szavazást. 23-12 ellében elfogadtuk. 24-en mellette ellene tartózkodik elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene. Nem tudom, el vagyok veszve. A négyes kompromisszumot ellenőrizzük. Hát a világ végét írjuk mindjárt, úgyhogy el vagyok én is veszve. Négyes kompromisszumról szavazunk. Most az ötös kompromisszumra térünk át. Mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hármas javaslat itrétől mellette ellene tartózkodik elfogadva. 54-es módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. 55-ös módosító mellette, el, mellette, ellene. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizik az 55-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 26-14 ellenében. 53-as mellette ellene. Az 53-asról ellenőrizzük a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 20-18 ellenében. 6-os javaslati trettől mellette ellene tartózkodik elfogadva. 12-es étrétől mellette ellene tartózkodik elfogadva. 6-os kompromisszum, részenként szavazunk. Első része az 6-os kompromisszumnak mellette, ellene ellenőrizzük az első részről a leadott szavazatokat. Megnyitom a szavazást az első részről. Lezárom a szavazást. 25-13 ellenében elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hettes javaslat itt rétől. De miért van itt ez a javaslat? Nem is értem, mondja az elnök asszony. Hetes mellette ellen tartózkodik, elfogadta. 62-es módosító mellette Ellene. Ellenőrzik a 62-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 25-12 ellenében. 63-as mellette. Ellene. Nem tudom. Ellenőrizzük a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. Hetes kompromisszumra térünk át. Mellette ellene tartózkodik elfogadva. 69 mellette, 69 mellette ellene tartózkodik elfogadva. Ellenőrizzük a 69-est? Úgy van ide leírva, hogy látnom kellene, de mégis a hetes második része mellette, ellene elfogadtuk. De ellenőrizzük, rendben, akkor a második részről ellenőrizzük elektronikusan a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 26-14 ellenében. 69-es, ki van mellette ellene. Ellenőrizzük a 69-est. Huszonhét mellette, 13 ellene, elfogadtuk 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadva 9-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Tízes mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 87-es mellette ellen elfogadva, 88 mellette ellen elfogadva, 90 mellette ellene tartózkodik elfogadva. 11-es kompromisszum. Mellette ellene tartózkodik elfogadva. 95-ös módosító. Mellette ellene tartózkodik elfogadva. 98-as. Mellette ellene azt hiszem elfogadtuk. Ellenőrizzük, jó? A 98-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 21-16 ellenében. 96-os mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 96-ost. Lez- Megnyitom a szavazást. elfogadtuk 25-11 ellenében, 99 mellette ellene tartózkodik, elfogadva 100-as mellette ellene tartózkodik, elfogadva 102 mellette ellene ellenőrizik a 102-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-18 ellenében elfogadtuk. 104-es mellette. 104. Nem látom a szocialistákat. Mellette ellene tartózkodik elfogadva. 12-es kompromisszum. Itt részenként szavazunk első részről. Mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 111-es mellette ellene Ellenőrizzük a 111-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-13 ellenében elfogadva. 13-as kompromisszum szóbeli módosítóval. Van-e valaki ellen a szóbelinek? Nem. Akkor így módon szavazunk. E, mellette ellene tartózkodik elfogadva. 117-es mellette ellene ellenőrizzük a 117-est. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 118-as mellette ellene. Azt gondolom, ez ugyanaz a többség volt, de ellenőrizzük a 118-ast. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 119-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 120-as mellette ellene ellenőrizzük a 120-as. Elfogadva. 121-es mellette ellene Na, hát akkor mi legyen? Ellenőrizzük a 121-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva három szavazattal. 122-esről szavazunk, mellette ellene tartozkodás elfogadva, 123-as mellette ellene tart. Ellenőrizzük a 123-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 18-22 arányban. 124-es mellette ellene nem tudom, ellenőrizzük, nem világos. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 125-ös mellette. Ellene ellenőrizzük a 125-öst. Megnyitom a szavazást. Elutasítva négyel. 126 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as az itréből mellette ellene tartózkodás elfogadva. 127-es mellette. Az ütretet elfogadtuk. Nem, okafogyottá válik a 127-es. A 129-es szobra módotosítani van-e ellenes szavazat, részenkénti szavazás, 128 első rész mellette ellene elfogadva, második rész mellette ellene elfogadva, és akkor most nem, ellenőriznünk kell? 129 okafogyott, 130 mellette ellenetartozás elfogadva, 131 mellette ellenetartozás elfogadva. Akkor most... ről szavazunk, mellette, ellene, azt gondolom elutasítottuk, de ellenőrizzük a 132-t. Igen, ezért ellenőrizzük, kedves kollégák, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 133-asról nem szavazunk, 134. 134 mellette, ellene azt gondolom elfogadtuk, csak a szocialisták ellen, ellenezték, most pedig az egyes módosítóról nem um, szavazunk, de most pedig a preambulum bekezdések, kettes módosító mellett ellen elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes módosító mellette ellene elutasítva. Rendben. Ellenőrizzük, tízes módosítóra megnyitom a szavazást. Lambert szavazat. Lezárom a szavazást, elfogadva egyetemen. 11-es mellette, ellene, azt gondolom elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás. A szocialisták és a liberálisok, a néppárt és az ECR ellen sose tudhatjuk. Pontosan, mert nagyon szoros a szavazás. Megnyitom az elektronikus szavazást a 15 ösön meglátjuk. Meglátjuk a koalíciók eredményét. 18-18 arányban, ezért nem tudom soha, hogy most akkor mi az eredmény. Ön nem szavazott? de mellette szavazna. Ez nagyon szoros. Megismételjük ezért ezt a szavazást, mert annyira szoros. Megnyitom a szavazást. 15-ös módosítóról szavazunk. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 19-19! Hát elutasítva. A szabadásra jobban kéne dolgozni. 16-os mellette, ellene. Megint nagyon szoros. Ellenőrizzük a 16-ost. Megnyitom a szavazást. 16-osról szavaztunk, elfogadva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, most pedig a javaslatok az itréből, kettes, kettes módosító második részéről szavazunk mellette, ITRE 2 második rész mellette ellen elfogadva, 4-es mellette ellen tartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellen tartózkodás elutasítva elnézést, elutasítva mondja az elnök asszony. 9-es okafogyott, 10-es is 11-est megnézzük, de nem kell erről szavazni, 11-esről sem, 15-ös mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellenet tartózkodás elfogadva. Végső szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. És ez akkor az utolsó. Lezárom a szavazást elfogadva 22-17 arányban. Tehát ezzel lezártuk erre a hétre a szavazásokat. Kolászka Bobinska asszony szeretne szót kérni. Nagyon szeretnék megköszönni az árnyék előadók munkáját, akik kompromisszumra akartak velünk jutni, és a tanácsadóknak is köszönöm, a kollégáknak is, Lambert kollégának és a többi kollégának is, akik támogatták a munkámat. Köszönöm szépen! Colleagues, uh, now we, we start the, the very important report. Kedves kollégák, most megkezdjük a trialógusan résztvevő kollégák beszámolóit, ezek nagyon fontosak. Tehát akik szeretnék tudni, hogy mi folyik a tárgyalásokon, kérem, hogy figyeljenek, ez a magánparti ott a túlvégen ez nem túl hasznos. Lambert, te jössz. Megadnám neked a szót, de hát így nem tudom. Kedves kollégák, szeretném megkezdeni az általános rendelkezésről szóló beszámolót. Szeretném tudni, hogy hány trialógusra kerül, a Lambert Kezdted? Hát, hát a, a politika, úgy, ami tudjátok, a különböző nézetekről, feleményekről, szóval és olyan fejlődő területekről, mint az energiasítővel. És általánosságban a plenárison megkaptuk már a vitára az időbeosztást négy jelentésünk kerül sorra, némelyekről már szavaztunk, de nagyon jó, hogy ezekről eszmecsére tudunk folytatni. De most visszatérve a jogi munkára, a rendeletekre, tegnap sor került a végső eszmecserére a görög miniszterrel, elnézést, ciprusi miniszter úrral nagyon udvariasak voltunk vele, ah, mivel hát azért komolyan hozzájárult ez a folyamathoz. Ez igaz is, tehát azért talán nem az ő személyes álláspontja volt, ez a tanács álláspontja azért mégis olyan volt, hogy nagyon keményen kellett dolgoznunk, hogy a mi irányunkba elmozduljanak. Hát ez egyáltalán nem volt egy könnyű folyamat, és hát elmondhatjuk, hogy már tíz ilyen egyeztetésre került, három oldal egyeztetésre, ma kerül a tizenegyedikre, hát ez azt mutatja, hogy ez a folyamat, hát nem egy, egy karikacsapás, nem egy egyszerű játék, és a, a parlamenti mandátum sok szempontból korlátozott volt a megközelítésében Eh, ugye a júliusi szavazáson nagyon nagy támogatást nyert ez a mandátum, tehát belső ellentétek nem merültek fel, ez egy nagyon pozitív dolog volt, és mégis eh, ezzel a mandátummal a eh, kezünkben, ha szeretnénk visszamenni az eredményekkel a régi szakbizottságba, hát akkor reméljük, hogy a elvárásoknak megfelelőek lesznek az eredmények. Az első januári ülésen lesz majd a kezünkben valamennyi szöveg, ez ugye a folyamat, amelyet követünk. Ma rövid áttekintést tudunk nyújtani azon pontokról, ahol már eredményre jutottunk a tárgyalások során, és ma este a 11. háromoldalú egyeztetés azt várom, hogy egy részleges megállapodásban elfogadásra kerülnek ezek a pontok, és a, a, az eddig folytatott tárgyalási blokkot, tehát le tudjuk zárni a stratégiai tervezésről és más fejezetekről. Konstanca, mm, jó lesz úgy, hogyha én elkezdem, és ha elfáradom, akkor, akkor te folytatod, hát így tárgyalunk mi egymással. Vannak olyan pillanatok, amikor két emberre van szükség a tárgyalásokban. Ugye ketten voltunk előadóként, nyilvánvalóan a, a Hübner asszony vezette a tárgyási csapatot, illetve az árnyékelőadók, és a munkatársak részt vettek ebben a munkában. voltak ilyen nappal ezen dolgozott, és, és hogyha megnézzük, hogy milyen kevés időnk volt, hát azt kell, hogy mondjuk, hogy tényleg fantasztikus munkát végeztek. Ami pedig a jelenlegi aktuális állását illeti a dolgoknak, hát engedjék meg, hogy néhány dolgot el veszem beszámoljuk néhány dologról. Mi a neve ennek? A következő hét évben hogyan fogjuk nevezni az alapokat? Hogyha általános rendeletről beszélünk, hát ezek olyan szavak, amelyek a, mögött semmit sem tudok elképzelni. A polgárok, a szavazók nem tudnak ezzel igazán mit kezdeni. Úgy gondolom, hogy ma este megállapodásra fogunk jutni, hogy nevet adjunk ennek. A Konstanca javasolta ezt a nevet a parlament részéről. Európai strukturális és befektetési alapok név lenne ez, és hát én úgy számítom, hogy ezt el is fogják fogadni. E, tehát itt ezzel ki tudjuk fejezni azt, amit már ezerszer elmondtunk a plenáris vitákon és egyéb eszmecseréken, a dokumentumokban, hogy itt elsősorban befektetésekről van szó, befektetési alapokról. Tehát európai strukturális és beruházási alapok lenne tehát az általános rendeletben az elnevezés, ahol ugye az öt alappal foglalkozunk, és a parlament álláspont tehát ez ebben az ügyben, a kettes cikkben, a definíciók ügyében nagyon sok mindent tisztáznunk kell, a makroregionális stratégiát is szeretnénk felvenni a nagyon keményen dolgoztunk ezzel a kollégák, és dolgoztak ezzel. És a, a releváns országokra vonatkozó konkrét ajánlások is itt e, kerülnek beszélés úgy, ahogy abban már megállapodtunk itt a parlamentemben. Így megfelelő egyensúlyt tudunk teremteni, hiszen az első dokumentumban ugye hivatkozásra kerül sor a nemzeti reformprogramokra, de ezen kívül érdemes lenne az országspecifikus ajánlásokra is hivatkozni. Aztán a negyedik cikk ez, ez a partnerségi megállapodások, a partnerség elvről szó, itt a szociális, gazdasági és területi kohéziónak integrált megközelítése a partnerek részéről. Ezt a, a tanács javasolta, hogy többlet terheket ne rójunk a partnerekre, az administratív terheket, valamennyi érintett intézmény és támogatott számára csökkentsük, tehát úgy lépjünk előre, hogy ne okozunk újabb problémákat. A legfontosabb pontok az ötödik cikkben jelennek meg, már ezerszer beszéltem erről ebben a szakbizottságban, hogyha nem sikerül a regionális politikákat újra nemzetiesíteni, akkor bajba kerülünk, hiszen itt olyan alapokról beszélünk, amelyek kiegészítik a nemzeti finanszírozást. Ezek specifikus, célzott alapok, amelyeket a regionális politika területén vetünk be. Itt nagyon keményen kiálltunk, amellett, hogy specifikus dokumentumot szeretnénk, ahol a regionális és helyi választott képviselők kapják meg az elsőleges szerepet. Ez volt a vezérfonala a a vezetőfonal a parlamentnek, de a tanácssal szemben nem sikerült ezt igazán erőteljesen képviselni, de a partnerségi szerződések tekintetében sikerült felvenni ezt, ez lesz ugye a legfontosabb dokumentum a következő hét évben, itt a, kerül először arra, hogy a régiókat, a városokat, különösen a választott képviselőtestületeket sikerült a szövegbe felvenni. Nem kapnak külön dokumentumot, de most először kerül megfogalmazásra a partnerségi megközelítéssel foglalkozó szövegben, hogy ők is említésre kerülnek. Ez volt a maximum, amit elérhettünk, és hogy ezt elértük, hogy bekerüljenek a szövegbe, akkor már a parlamentén megfogalmazást e, át tudtuk vinni, hogy itt a választott testületek és egyéb partnerek megjelenjenek, ezt akartuk ugye elérni. E, ez volt tehát a mi megközelítésünk. Nagyon fontos, hogy a következő évben, amikor választásokra kerül majd sor, akkor elmondhassuk azt, hogy a decentralizált testületeket szorosan bevonjuk ebbe a folyamatba. És egy másik fontos vezérfonalat is sikerült érvényesítenünk. Ugye a tanács nem fogalmazta meg pontosan, hogy hogyan szeretné az elveket végrehajtatni, a parlament pedig mindenképpen ragaszkodott ahhoz, hogy magatartási kódexet dolgozzunk ki, azt akartuk, hogy ne csak papíron álljon ez, hanem hogy legálisan, törvényileg határozzuk meg, hogy hogyan kell ezeket végrehajtani, és ezt sikerült elérni, a tanács elfogadta a magatartási kódexet. Hát ezt nem is vártuk volna hogy ezt sikerül elérni. Tehát azt mondhatom, tárgyalóként, csapatként, az árnyékelődőkön nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült ezt elérnünk. Hát ez is egy olyan pont volt, amelyet a régiók bizottság és mindenki más is nagyon erősen támogatott a mi táborunkban belül, a mi küldöttségünkben. Sikerült ezt érvényre juttatnunk, és hát jelen pillanatban még vannak függő kérdések, majd ma este ezeket közelről megvizsgáljuk, de most már elkaptuk a grabancukat ezzel a magatartási kódexsel, és, és most már tényleg azt kell mondanunk, hogy e, emellett ki kell tartanunk, és a kötelezettségeket be kell tartatni. De e, ugye mi kérem szépen e, azt mondják a tanács, hogy mi most már előkészítés, előkészítjük éppen a partnerségi szerződéseket, és hogyha most dolgozzuk ki ezeket a szerződéseket, és a parlament mondjuk júliusban, hát nem tudom, lehet, hogy korábban elfogad egy új szabályozást, mert ugye hát össze kell fordítatni, meg kell várni a többi pénzügyi keretet, tehát július-július felé kerül az majd elfogadásra, és addigra a partnerségi szerződés már sok tagállamban elfogadták, vagy éppen első vagy második szövegtervezetnél tartana. Tehát nem lenne jó, hogyha utólagosan szankcionálnánk azt, hogy valami nem került be a szövegbe, mert hát a későbbi időpontban kerül elfogadásra ez a kódex. Tehát emiatt egy kiegészítő dokumentumra lenne szükség, megállapodtunk a bizottsága, és különösen az Európai Tanács ragaszkodott ehhez, hogy ebben a dokumentumban írjuk le azt, hogy mihez hogyha el is fogadjuk a magatartási kódexet, akkor nem szabad újra tárgyalni és újra kezdeni a tárgyalási folyamatot azért, mert előzetesen nem került be a szerződésekbe néhány olyan rendelkezés, ami a később elfogadott magatartási kódexben előírásra került. És végül az utolsó észrevétel részemre, mert most már kezdek fáradni, talán érthető ez. A partnerségi szerződéseket megállapodunk, most már partnerségi megállapodásoknak fogjuk nevezni. A tanács mindenképpen ragaszkodott el, mert nem akart, hogy a szerződésnek hívjuk, hát sosem kötünk szerződéseket a bizottsággal, mi nem vagyunk szerződő felek, intézményekről van itt szó, tagállamokról van szó, és egy hát jogi szempontból, hát ez, ez nem nevezhető szerződésnek, tehát várhatóan partnerségi megállapodásokat fogunk aláírni a jövőben. És most akkor Konstantin, nem tudom, tudnál pár szót szólni, és átvennéd itt szőlem a szót? Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen. sem tudom képzelni, Lambert, hogy te elfáradsz, de persze köszönöm, és szívesen átveszem a szót. Kedves kollégák, egy-két észrevételt hagy tegyek, még mielőtt rátérek konkrétumokra. Tegnap az udvariasság napját éltük, ma azt hiszem itt a szakbizottságban azért őszintén, nyíltan kell beszélnünk. Az elnökséggel folytatott tárgyalások szörnyű nehez, nehéz tárgyalások voltak. És ennek az oka mindenek előtt az volt, hogy a tagállamok egyáltalán nem is fogták fel, hogy nekik kell tárgyalniuk a parlamenttel. Álmukban sem gondoltak arra, hogy egy picikét is leadjanak az ők mandátumokból. Elég sokáig tartott, míg végre felfogták, hogy itt tényleg valamit csinálni kell és a kompromisszum alatt a tanács mást ért, mint mi. Mi úgy értelmezzük a kompromisszumot, hogy meg kell nézni, e, mit tudunk, e, hol tudunk engedményt adni, mi az, amit mi kapunk, tehát ez kiegyensúlyozott egy adok-kapok játék. A tanács szemében a kompromisszum azt jelenti, hogy a parlament elfogadja, amit a tanács akar. Elég sokáig tartott, amíg eljutottunk oda, hogy tényleg érdemi tárgyalásokat tudtunk elkezdeni. Olyan módon is, hogy az elnökség megpróbált egyenként képviselőkkel beszélni, de mi ebben nem mentünk bele ebbe az utcába, és nagyon jó, hogy így tettünk, mert ez nagyon meggyengítette volna a parlament álláspontját és helyzetét megismétlem. Még gondolom, hogy azzal a megállapodással, amit elértünk a stratégiai programozásról, nagyon nagy lépést tettünk elér, előre. Ezt nem lehet összehasonlítani az egyes alapokkal kapcsolatos rendeletekről folytatott tárgyalásokkal. Ezek is nagyon nehezek, de az általános rendelet sokkal összetettebb, sokkal bonyolultabb nagyon sok olyan elemet tartalmaz, amit a tanács politikailag nem akar. És ugyanígy az általános rendeletben számukra is vannak olyan elemek, ahol a parlament kőkeményen akar érvényesíteni, amit akar. Kényes kérdések is vannak. Lambert beszélt már a magatartási kódexről. Ha ezt egy kicsit még kifejthetem, a 14. és a 15. cikk cikkben szólunk az magatartási kódexről. Ez természetesen delegált jogi aktus formájában kerül megalkotásra. Nagy izgalommal várok valamit ma este ezzel kapcsolatban. A magatartási kódex kapcsán a tanács legalább 6-7 javaslatot nyújtott be. Szerintem a parlament az ötödik eh, javaslattal kapcsolatban kötötte meg a megállapodást eh, múlt héten Strasbourgban, szerda este 9 órakor. Mi erre bolintottunk rá, hogyha ezt most a tanács eh, időközben ilyen technikai tanácskozásokon jelentősen módosította, akkor ma este bizony balhé lesz. Mert hogyha ez a helyzet, akkor ezzel Persze értem, hogy a régiók is el akarják kezdeni a programozást, de ezzel annyira kiürítenénk a magatartási kódexet, hogy akkor akár el is felejthetjük, és ezt a parlament nem akarta. Az alkú az volt, hogy elfogadjuk azt, hogy a partnerségi szerződésben vagy megállapodásban eh, csak akkor lesz eh, megosztás, hogyha a tanács egy olyan magatartási kódexet fogad el, ami tényleg megérdemli ezt a nevet. A tanács azt javasolta, hogy a 14. és 15. cikk mellett legyen még, tegyen a parlament és a tanács egy közös nyilatkozatot, fogadjon el egy közös nyilatkozatot. Mi ezt elfogadtuk, de csak akkor, hogyha ebben a nyilatkozatban benne van az is, hogy a tagállamok a magatartási kódex szellemében készítik elő az operatív programokat, és a tanács minél előbb előterjeszti a magatartási kódex tartalmát de ez még mindig hiányzik, ez nem történt meg. Ma délután összeül megint a tárgyaló csapat, hiszen ebben már egyszer megegyeztünk, és nem tudom elfogadni, hogy már elfogadott szöveget egyoldalúan módosít a tanács. Ez nem megy. Nagyon egyértelműen, és szintén mondom, hogy ma este ez biztos, erről biztos, hogy beszélnünk kell. A partnerségi megállapodás két részre történő felosztása, ugye amiről Lambert már említést tett, ehhez ragaszkodott a tanács. Nos, eredetileg nekünk az volt a véleményünk, hogy elég, hogyha ez az operatív programok szintjén történik meg. Ezért a hetedik cikk és a nyolcvanadik cikk kapcsán nem voltak túl nehéz tárgyalások itt a megosztással kapcsolatban. Inkább ott részletekről beszéltünk, apróságokról, amelyek hát önmagunkban is elég bonyolultak voltak, de hol mi, hol a tanács engedett, így kompromisszumokat sikerült kötni, ami nagyon hasznos volt mind a két fél számára. Most, hogy ez a megosztás, a partnerségi megállapodás szintjére kerüljön, ez bizony egy kicsit nehéz dió volt. A tárgyalások során azt mondtuk, hogy a, ugye a tanács az általa font, stratégia fontosnak tartott részeket a második részbe akarta, mi elértük, hogy az első részbe. Tehát a KSK alapok és más eszközök, ugye itt még a KSK alapot használták, még hogy ezek a, ezekkel kapcsolatos konstrukciók az első részbe kerüljenek, ez volt a szöveg, és hogy csökkenteni kell az igazgatási, adminisztratív terheket a végső kedvezményezetek számára, ez is az első részbe fog bekerülni. Ez persze kompromisszum, de úgy gondolom, hogy ezt a parlament számára elfogadható, különösen miután a bizottság azt mondta, hogy igen, ezt ők is tudják kezelni, és ez így úgy tűnik, hogy egy igazi kompromisszum. Így végső soron a 14. és 15. cikk ilyen módon módosított változatát elfogadtuk. Azt hiszem az összes többi cikk kapcsán, hát Lambert lehet, hogy még kiegészít majd engem, voltak apró módosítások. Egy olyan van, amire nagyon oda kell figyelnünk még ma este, egyetértettünk a tárgyalások végén abban, hogy átláthatóbb eljárásokra van szükség a nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységben. Ez nagy akadály volt a tanács számára, de végül is a stratégiai programozás területén ezt elfogadta. Az utolsó trilógus során ezt törölték, most ellenőriznünk kell, hogy most tényleg módosították-e úgy a szöveget, ahogyan abban végül is megállapodtunk. A módosítások mm, némelyike hasznos volt, voltak kisebb korrekciók, megvizsgáltuk például azt, hogy nekünk a parlamentnek oda kell figyelni arra, hogy a tagállamok között nagyon sok a különbség a struktúrában is, vannak szövetségi berendezkedési országok, tehát az egész közigazgatási struktúra eltérő, és ezt világosá kell tenni az eljárással kapcsolatban is. Ennyiben úgy gondolom, hogy végül azt mondhatjuk, hogy ha ma úgy fogadjuk el ezt a szöveget, ahogyan az egyeztetések során ez kialakult, akkor hatalmas lépést tettünk előre megalkottunk egy jó alapot, a régiók ezzel már elkezdhetik a programozást, és a következő pontokkal kapcsolatos trialógus számára is jó alapot teremtettünk. Talán még egy megjegyzés. A tanács több pontban szeretett volna horizontális célokat megfogalmazni meg tudtuk védeni a szempontjukat. Sok területen a demok, demográfiai fejleményeket bevehetjük, vagy az esélyegyenlőség, a fogyatékkal élők számára akadálymentesítés, de a fenntartható fejlődés mint elem sok helyen bemaradt a szövegben. Ez a mi kívánságunk volt kezdettől fogva, és a tanács sokáig tiltakozott az ellen, hogy ezeket az elemeket is beemeljük a szövegben. Végül is sikerült, hogy ezek benne maradjanak a szövegben, és szerintem ez a programozás szempontjából nagyon fontos, szükséges. Lambert, remélem nem, fejezt, nem felejtettem el semmit. Nem, nem felejtettél el semmit, de azért mondanék én is valamit. Ma este megszületik a részleges megállapodás. Az én javaslatom az, hogy Konstanca e, legyen a szóvivőnk a tárgyalások során. Itt nagyon jó szellemben tárgyalunk, és nem számítok arra, hogy ma este mert eltérünk, és valami rossz irányba kezdünk menni. De nagyon fontos, hogy az a mandátum, amit megkaptunk, az lehetővé tette, hogy ilyen irányba menjünk a tárgyalások során. Most a, az alapokról ugye hallottuk, hogy jó előrelépés történt, és most fel lehetne gyorsítani talán az egész folyamatot, hogyha a tematikai koncentráció és a KSK alapok kapcsán az általános rendeletnél megőrizzük ezt a lendületet, például a, a szociális alap kapcsán is jó előrelépés, nagy előrelépés történt már. Fontos, hogy megmaradjon ez a tempó. Sok mindent javasoltunk a konkrét tervezéssel, a felülvizsgálattal kapcsolatban, miért, hogyan alakítsák a határidőket. Ezt leírtuk, remélem, arra számítok, hogy te fogsz majd küzdeni, te e, verekszel, és én majd támogatlak. Ebből szerintem e, jó dolog fog kisülni, és akkor erről rögtön tájékoztatást adunk a kollégáknak. Elnök, kérdezem az árnyék előadókat, nem tudom, hogy Iver kívánsz -e mondani valamit, nem? Minden tetszik, akkor Elizabeth Schröter. Iversnek minden jó, úgy, ahogy van. Nem akar szólni. Jó, akkor én mondanék néhány dolgot. Én, mint csöndes megfigyelő vettem részt a tárgyalásokon, és azt kell, hogy mondjam, hogy itt beszivárgott egy módszer, különösen az utolsó 14 napban, ami a mi szempontunkból elfogadhatatlan. Konstantin nagyon finoman utalt erre, de szerintem ez nem fair, nem tisztességes, és számunkra nem fogadható el, hiszen már nagyon sok engedményt tettünk a tanácsnak. Most Miről van szó? A tanács már eldöntött a kapcsolatban újra és újra azt mondják, hogy még ez vagy az a szó hiányzik. Holott ezekről már döntöttünk, megegyeztünk. Ugye a benchmark még mindig nincs benne a magatartási kódexben, nem tudom mi ezt hányszor mondtuk el de a tanács újra és újra olyan szöveget tesz elénk, és azt mondja, hogy ezeket már elfogadtuk, holott mi ezeket nem így fogadtuk el, nem így egyeztünk meg és szisztematikusan így kiürítik a mi álláspontunkat. Tehát nem azt írják le, amiben megegyeztünk, és aztán azt mondják, hogy jó, hát ez csak egy technikai apróság, csak egy picit más, hogy fogalmaztunk, holott ezek kőkemény politikai dolgok, és nem az áll a szövegben, mint amiben megegyeztünk, megállapodtunk. És ezek számunkra nagyon fontos területek. Mi engedményeket tettünk, beleegyeztünk a kettébontásba, a partnerségi megállapodásokban, ami pedig számunkra tulajdonképpen nem tűnt jó, nem volt jó módszer. De ott, ahol tényleg azt mondjuk, hogy hogy valamit fontos elérnünk, ott is ők szisztematikusan ebből visszavesznek és csak péntektől máig három vagy négyszer fordult ez elő, nem számoltam pontosan. De tulajdonképpen a magatartási kódex ről december 7-én már megegyeztünk, és aztán utána jöttek még ilyen kis apróságok bele, most megnéztem a szöveget, és az elmúlt napokban két-három különböző szöveg született meg, és még mindig nincs benne az, amit mi a be, amit mi bele akartunk venni, a, és amiben megegyeztünk, ezt, most akarják ezt a közös nyilatkozatot, hát ez csak azért van, hogy befogják a szánk, hát ez mint egy e, e, szájkosár, és a bizottság, az Európai Bizottság a partnerségi megállapodás kapcsán, talán most az itt jelenlévő bizottsági képviselő is hozzászólhat ehhez, tehát hogyha most a nem tökéletes e, ez a rész, és nem írják alá a partnerségi megállapodást, hát erre akarnak valami biztosítékot. De hogy ez hogyan történik? Hogyha az a szöveg azon benne, hogy a partnerek gyakorlatilag nem fognak részt venni az eljárásban. Az teljesen világos, hogy mi valamennyien az előző bekezdésekben, ahol a programozásról volt szó, ahol az, mindig is azt mondtuk, hogy in all stages, tehát a programozás minden szakaszában be kell vonni a partnereket. Most ezt szisztematikusan kiveszik a szövegből és azt mondják, hogy hát ezek csak vagy kis technikai, vagy, vagy jogi megfogalmazási kérdések, pedig hatalmas különbséget okoznak ezek a kis módosítások. Tehát a módszer vagy megegyezünk, engedményeket téve, vagy pedig nem egyezünk meg. Ez egy, de ez a módszer, hogy utólag azt mondják, hogy már eredetileg is ez volt a megállapodás, holott közben megváltoztatják a szöveget, ez teljesen elfogadhatatlan. És őszintén azt kell, hogy mondjam, hogyha ma eh, nem sikerül az eredeti szöveget eh, elfogadnunk, akkor eh, én azt mondanám, hogy akkor ne tekintsük a kompromisszumot megszületetnek. A mi szakbizottságunknak nagyon-nagyon fontos volt, hogy transzparens legyen az eljárás, legyen nyilvános konzultáció. Most ezek az elemek bekerültek a mi mandátumunkba is. Mindent tisztáztunk a tárgyalások során. Most a hétvégén megkapunk egy szöveget, megkaptunk egy szöveget, amiben ezt megint kihúzták. Hát ez, ez így nem működik. És őszintén el kell, hogy mondjam, nagyon fontosnak tartom, hogy ez a szakbizottság eh, erős eh, támogasson minket a tárgyaló tímet, mondja azt, hogy a megállapodásokat bizony be kell tartani, ez komolytalan dolog ez a módszer, eh, hát, a tanács így szokott eljárni, de velünk ezt nem lehet megcsinálni. Hogy Vlasek. Hogy Vlasek. Köszönöm, elnök asszony. Először is azt szeretném elmondani, hogy mindezekből a megközelítésekből az kristályosodik ki számomra, hogy mi valóban közösen, összeforrott csapatként küzdünk, és ez nagyon fontos. Nagyon jól tudom, mit jelent a kompromisszum. Minden területen nem győzedelmeskedhetünk. Meggyőződésem, hogy a fő ügyeket a partnerséggel, partnerség elvével kapcsolatban olyan úton járunk, hogy a végén az a megérzésem, hogyha ezen a csapáson, ilyen megközelítéssel ö, közelítjük meg a dolgot, akkor győzedelmeskedni fogunk. Én készen állok az együttműködésre. Köszönöm, Yunus Amazse. Elnök asszony, köszönöm szépen. Szinte már az első tárgyalási blokk végére értünk. Úgy gondolom már is néhány ö, ö, tanúságot tudunk levonni. abból, amit eddig tapasztaltunk, Plásák kollégámhoz csatlakoznék. Valóban szilárd alapokon nyugszik a tárgyalási csapat, egységesen lépünk föl, és ezt fontos kiemelni, mint jellemzőt. Készek voltunk és képesek arra, hogy az egyes pártos, frakciós in, ö, érdekeken fölülemelkedjünk, és valóban egységesen a régiókat képviseljük a tárgyalási partnerekkel szemben, és ez erős ellenzéki erőt biztosít számunkra, a parlament számára. Ez az első megjegyzésem. Másrészt, amikor a tárgyalásokat megkezdtük, akkor meggyőződéssel vallottuk, és készek voltunk alla, arra, hogy a tanácsal és a bizottsággal valóban tárgyaljunk. Hittünk abban, hogy tárgyalásról lesz szó. De őszintén kell ö, fogalmaznunk az elején, a tanács nem így vélekedett, úgy próbálta a tanács előadni a dolgokat, mint ahogy szokása, hogy ő igazán a hangadó a tárgyalóasztal körül. De végül valóban tényleg tárgyalásra lettünk képesek, és a parlamentet komolyan vették a tárgyalóasztal körül ennek hála sikerült eredményeket, előrelépéseket elérnünk a tárgyalások során, de a természetéből fakadóan a tárgyalásnak az a lényege, hogy mindenütt a, céljainkat nem vagyunk képesek elérni, de a partnerség szintjén, a magatartási kódex területén előrelépéseket értünk el a ma esti háromoldalú egyeztetés is igen fontos mérföldkő lesz. A 2013-as évben pedig nagyon fontos ügyeket kell megtárgyalnunk, erőteljes álláspontot alakítottunk ki, például a makrogazdasági feltételrendszerrel kapcsolatban, illetve a tematikus célok kérdésében. Ami a makrogazdasági feltételrendszert illeti, azt gondolom, hogy a csapatunknak ki kell tartania. Ki kell tartania a tanácssal szemben, és megint csak azt mondom, hogy erőteljes álláspontot és egységes hangot kell hallatnunk és kifejeznünk. Ami a tematikus célokat illeti, remélem, hogy az eddig elért előrehaladást sikerül megőriznünk a tanácssal szemben. Ezek az előrehaladások nagyon fontosak, a környezetvédelme, a minőségi munkahelyek kérdése, a hátrányos meg, megkülönböztetés elleni küzdelem, és a különböző partnerek kapacitásának támogatása. Ezeket az aspektusokat gyakran negligálják, pedig alapvető fontossággal bírnak. Ennyit szerettem volna elmondani a dolgok jelenlegi állásában. Köszönöm. Köszönöm. Joachim Zeller. Kedves kollégák, hogyha ezt így végighallgató, akkor azt hallom, hogy a felemények eddigi folyamatáról. Ugye azt halljuk, hogy nagyon nehéz volt a tárgyalás, és, és hát itt komoly problémák vannak, de én, én azt nem értem, hogyha ma erről ilyen forró fejjel beszélünk és kifogásunk dolgokat, akkor tegnap miért voltunk olyan udvariasak? Hiszen a tanács volt a ennek a folyamatnak tegnap itt volt, ma nincs itt körünkben. Hát, hát nagyon barátságos Mavromannis úr, de hát ő nem barátként ült itt tegnap, hanem a tanács képviselében amelyel szemben a követeléseinket meg kell fogalmazni, és hát tegnap ezt nem tettük meg elég határozottan. És nekem úgy tűnik, hogy a tanácsnak világos a stratégiája, ők húzni kívánják az időt, időre játszanak, hogy aztán a tárgyások egyszer a semmibe fussanak, mert egyszerűen addigra már olyan sürgetős lesz az idő, hogy, hogy gyorsan dönteni kell, és azt mondja a tanács, hát gyerekek, vagy beleegyeztek abba, amit mi akarunk, vagy ti vagytok a hibások azért, hogy a strukturális politika, a kohéziós politika nem megfelelőképpen indul be de hát itt három oldalú egyeztetésről van szó, szóval ezt is hozzátettem, mert a bizottság is részt vesz ebben, és és a kérdés, hogy a bizottság minket erősít-e, vagy pedig azt teszi, amit mindig is tesz, hogy utolsó percben mégiscsak a tagállamokkal zárja össze sorait, és a rendelet tervezetek nyilvánosságra hozatala után nem sokkal a bizottság már a tagállamokban, az egyes régiókban járt, és hát sokaktól tudom azt, hogy az operatív programok kidolgozását lefékezték, azért, mert remélik, hogy a parlament még valami javítást tud kieszközölni a rendelet tervezeteket, még egy kicsit pozitív irányba tudja módosítani. Több régiótól, tagállamtól a, a, hallottam viszont azt is, hogy a bizottságnak már benyújtották az operatív programjaikat a bizottság javaslata alapján, mivel úgy gondolták, hát itt már sok dolog nem fog változni, de akkor viszont olyan helyzetbe kerülünk, amely jogi szempontból a Lisszaboni szerződés által ránk ruházott jogok alapján nem tudunk nem tudjuk igazán a feladatainkat ellátni, megfelelőképpen nem tudjuk a végső rendelet változatba integrálni a mi elképzeléseinket. És hát néhány szót talán hallhatnánk arról is, hogy az Európai Bizottság hogyan viselkedik ebben a tárgyalási folyamatban. Vannak-e még megjegyzések, mielőtt megadnám a szót újra Konstancénak és Lambertnek a bizottság részéről, de előbb még Jan Olbricht. Tegnap sem viselkedtünk mi másként, mint szoktunk, diplomatikusan viselkedtünk igen, diplomatikusan vitáztunk az elnökséggel, de hát valahol az üzenet mögött kihangzott ott a kritikai él is egyes kollégáktól. De én úgy gondolom, hogy két aspektust kellene körbejárnunk. Először is általánosságban tévedek, vagy a bizottság vagy a tanács azt magyarázta meg a jogi szolgálatán keresztül, hogy a szerződés lehetetlen alkotmányos okból. Tévedek, vagy ezt Van Rompuy úr ö, ö, ihletésére ö, mondták, mely szerint úgymond a banki szektor miatt nem lehet szerződéseket kötni. Lehet, hogy tévedek most én itt. Ugye a szerződésekről beszélünk most, tehát ez pontosan az, ami ugye tiltva vagyon az EU-ban, hát ez a kérdésem a teremhet. Most vagy lehetséges, vagy nem egy szerződést, mint kifejezést, nevesítést használni ezen megállapodásra. Ez az első aspektus. Másik kérdés a szerződés sem belül, a szerződésben ugye az urbánus dimenzió, aztán a kritériumok listája, most pedig a javaslat utolsó verziójában a CPR-ben az elvek, az előkészületek e, elveiről is beszélünk, amikor a városi, urbánus kérdést járjuk körül. Ez a kérdésem. Mások szeretnének megjegyzéssel élni, ha nem, akkor Annesz Brockernek a bizottság részéről adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány általános megjegyzést engedjenek meg a bizottság, Európai Bizottság szerepéről, és aztán azokra a részletekre is referálnák, amelyekre önök utaltak. Figyelembe véve, hogy ugye 2012 végét érjük, óriási kihívásokkal kellett megküzdenünk a bizottsági csomagban a szakpolitikáinkban hat rendeletet dolgozunk most át, nagyon jó az előre haladás e munkában. Látjuk, hogy a sürgősség az mind a három intézményben elsőbséget élvez, és hát, ahogy tegnap is utaltunk, gyorsabb előrehaladásra van szükségünk szükségünket területen, még inkább, mint más ágazatokban. Azt is láttuk, hogy az EDG szín kivéve a háromoldalú egyeztetésekben nagyon jó előrehaladást sikerült elérnünk. Különösen ami a stratégiai megközelítést illeti. Itt az európai területi együttműködés az egyetlen kivétel úgyhogy jó előrehaladást fogunk elérni. Nagy az elkötelezettsége a témafelelősöknek, az árnyék jelentéstevőknek, és nagyszerű tehát a munka szellemisége. Ami a bizottság szerepét illeti, remélem, hogy az Európai Bizottság építő jellegű szerepet töltött be, ez volt ugyanis a célunk. A javaslatunkat foggal körömmel védtük, ez a mi feladatunk, és így érveltünk, és a bizottság álláspontja mai napig ez teljesen tisztában vagyunk azzal, és tisztebe, tiszteletben tartjuk, hogy társjogalkató a parlament ezen tárgyalási folyamatokban, úgyhogy mi egyszerűen nem csak az Európai Bizottság álláspontját védjük, amikor a jogalkotók azt nem teszik lehetővé számunkra. Építőjelegűek próbálunk lenni akkor is, amikor a tanács és a parlament kompromisszumkeresését keresését kívánjuk segíteni, pragmatikus javaslatokon keresztül, szövegtervezeti javaslatokon keresztül. Ezt is láttuk. Ezen túlmenően a szerepünk a jó minőségű jogalkotáson való sáfárkodás, egy olyan sornyi jogalkotási tervezetről van szó, amelyben egy keretet alkotunk nem csak elméleti síkon, hanem jó referenciát kívánunk az tagállamok, a régiók és a helyhatóságok számára is megalkotni, hogy a programok végrehajtása a felhasználói oldalon is jól működjön. Ez a szerepe a bizottságnak, tehát hogy a végső minőségét is felügyeljük majd az eredménynek. Mit jelent mindez a sajátos elemek tekintetében a stratégiai programban amely részét képezi ezen óriási többhetes erőfeszítés sorozatnak az intézmények között úgy gondolom, hogy természetesen támogathatjuk, hogy a létfontosságú blogban a megállapodás megszülessen. Ez alapvető fontosságú, hogy a biztonság a tagállamok számára a jogbiztonság szilárd jogalap megszülessen, amikor a partnerségi megállapodásaikat és a programjaikat előkészítik. Fontos pillanat tehát ez, és a jövőbeli tárgyalásoknak is alapja lesz, és az időkeretet is befolyásolja majd, hogy a megállapodás megszületik-e képesek voltunk lezárni a partnerségi megállapodással kapcsolatban a megosztottságot, még akkor is, ha nem szerettük ezt a kettéosztást, de úgy gondoljuk, hogy ez észszerű kompromisszumot jelent az egészen belül, és ezt kapcsoljuk majd ahhoz a kompromisszumhoz, amely a magatartási kódexre vonatkozik. Szerintem jó a kompromisszum, úgyhogy ezt, ez a véleményünk. Természetesen ahogy általában elmondjuk, a részletekben rejlik és bújik meg az ördög, úgyhogy a buktatókat elkerülve az, el, az utolsó napokban, részletekben e, azért figyelmesnek kell meglennünk lennünk, mert ezek fogósak, ezek igazán nehezek, a részletek és maga a koncepció is, mely meghúzódik a viselkedési magatartási kódex mögött, azt is át valóban meg kell vizsgálnunk, hogy nehogy a, a, ne legyen eléggé átlátható és tisztán látható a rendszer. Ami a visszamenőlegességét illeti magának a magatartási kódexnek, a bizottság is osztja azt a véleményt, hogy az a visel, magatartási kódex, amely majd csak az alapaktus után lép hatályban, nem rendelkezhet visszaható erővel. Ugyanis, ha ez így lenne, akkor blokkolhatnánk a partnerségi megállapodások elfogadásának folyamatát, ez pedig a bizottságnak nem lehet célja. Nincs nehézségünk azzal sem, hogy nyilatkozatot tegyünk arról, hogy mi ebbe az irányba kívánunk ellépni, de természetesen a magatartási kódexen kívül más aspektusok is fontosak az ötös cégben is, a közös stratégiai kerettel kapcsolatban. Ezek olyan aspektusok, elemek, amelyekben a tagállamoknak tiszteletbe kell tartani a leírt dolgokat, és ezt el kell ismerni szintén. Egy záró gondolat a partnerségi szerződés vagy megállapodás nevéről. Mi nem különösebben érvelünk egyik vagy másik mellett vagy ellen. Ami releváns, az az, a pozíción kialakításakor, hogy a partnerségi megállapodás, amelyről beszélünk, azt a bizottság fogadja el. Ez egy nem olyan dokumentum, amelyet két oldalról aláírnak, mint ahogy azt a szerződés esetében megteszik. Ez a különbség a szerződés és a megállapodás között. Olbricht úr is rákérdezett arra, hogy mi is, a, mi is a szerződés lényege, és mi a megállapodás lényege. Úgy vélem tehát, hogy vannak még aggájaink azzal kapcsolatban, hogy az általános megállapodást hogyan sikerül elérnünk. Vannak még aspektusok, ahol nem igazán optimálisak teljesen még a lehetőségeink, tehát, hogy megfelelő módon sikerüljön az általános támogatást is elnyerni a bizottság részéről, de ezekre az aspektusokra majd a későbbiekben térek vissza. A tagállami oldalról is később szeretnék majd beszélni. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor Konstance kapja meg a szót. Hát akkor lezárásképpen lenne még egy-két észrevételem. Először is a szerződés, illetve megállapodás kérdése. A jogi szolgálatot is megkérdeztük ez ügyben, és ők úgy nyilatkoztak, hogy mindkettő jogilag kötelező érvény igazából a megállapodás tartalmáról van szó az, ami fontos, nem pedig a neve de hát mivel az elnökség nem akart ettől eltérni, beleegyeztünk abba, hogy legyen megállapodás az elnevezése enne. De ez hát a tanácsnak is kerül valamibe, mert hát a tárgyások során egy-két ponton azt mondtuk, hogy elfogadjuk a, a, az elnevezést, hogyha a tanács is elfogad ezt és azt hát majd akkor meglátjuk, hogy ma este pontosan miben is maradunk. És hát a kérdés, hogy miért is voltunk tegnap annyira udvariasok? Hát ők mind ismernek engem, hát én nagyon-nagyon nyílt és közvetlen tudok lenni. Én tegnap igyekeztem barátságos lenni, mert hát nem a miniszter úrral folytattuk a tárgyalásokat, hanem a Adonis nevű kollégájával, és hát tegnap ugye az elnökség lezárásának alkalmából érkezett hozzánk a szakbizottságban miniszter úr, és hát úgy gondolom összességében nagyon sok mindent sikerült elérni, és ezt nem akarom bagatelizálni. Egy fontos, stratégilag fontos részét az általános rendeletnek igenis tető alá hoztuk. Voltak olyan pontok, ahol életemben nem gondoltam volna, hogy sikerre tudjuk vinni, és nem gondoltam volna soha, hogy a partnerségi elv tekintetében a tanács ennyire elmozdul felénk, hogy a magatartási kódexet elfogadja a tanács, ilyen engedményeket tesz, egyáltalán a horizontális szempontot sikerül bevinni, integrálni a szövegbe, hát ez is egy olyan dolog. Hát nagyon sok más pont is van, amit sikerült érvényre vinnünk, és azért úgy gondolom, azt mondhatjuk, hogy rendben volt. De ma kerül sor az utolsó három oldalú egyeztetésre erről a csomagról, és hát akkor itt a, a, a szakbizottság támogatásával újra síkra szállhatunk, és, és hát világosan kimondhatjuk, hogy mit akarunk, de hát ezt nem kell akkor kimondani keményen, amikor az elnökség búcsúzik. Hát ezt máshol kell világossá tenni, annak érdekében, hogy az eredményt még inkább lekerekítsük és jó irányba tereljük. És hát egy mindenképpen abból indulok ki, hogy ma este megállapodásra fogunk jutni, de hát a tanácsnak is bele kell egyezni abba, hogy a megállapodásba az kerüljön bele, amiben már megegyeztünk korábban. És hát lehet, hogy ezért tegnap szokatlan diplomatikus voltam, de hát azt gondolom, hogy egymás közt világosan kell beszélni, különben mi is elveszítjük azt az átláthatóságot, amelyet a sok hónapon át tartó eszmecsere során fenntartottunk itt a szakbizottságban, és ha ezt elveszítjük, akkor a tárgyalások a jövőben nehézkesé válnak, hiszen a kollégáknak meg kell tudniuk bízni abban, hogy, hogy őket képviselek, és nem csak valamit hasonlítésszerűen kigondolunk a tárgyalások során. Köszönöm szépen! Jan, te saját magadtól veszel el az időt, hiszen a te jelentésed következik. Majd. Igen, elnök asszony, igaza van az igen, a saját időmből vonok el azzal, hogy javasoljak valamit a tárgyalási küldöttségnek. Van egy nem igazán tisztázott helyzet, ugye az én kérdésem az volt, hogy megállapodásra vagy szerződés van, -e, van itt szó, de a jogi szolgálat azt mondta, hogy nem lehet a bizottság és a tagállam között szerződést kötni, de a másik oka, uh, a, a kérdésem az az, hogy a bizottság és a tagállamok között nem is létezik semmiféle ilyen szerződés vagy megállapodás. Tehát a kérdésem az, hogy nemzeti szinten állapodnak meg a partnerek, vagy, vagy pedig szerződést kötnek a partnerek. Hiszen a következő lépésben ez a bizottság elé kerül, kerül és itt nem a tagállam és a bizottság közötti megállapodásról van szerződésem az. Tehát ezt kérem, hogy ezt tisztázzák, hiszen a, tehát most a tagállam és a bizottság között van itt szó egy dokumentumról, vagy a partnerek megállapodásról a tagállami szinten, amelyet majd a bizottság jóvá hagy. Mert jóvá hagyni bármit jóvá hagyhat a bizottság. Aztán ugye ott lesz a magatartási kódex, és most akkor a nemzeti tagállami partnerek állapodnak meg ebben, vagy pedig a bizottsággal állapodnak meg ebben a magatartáskor. Ez, ez két teljesen különböző helyzet. Kik a partnerek, kik között kerül sor partnerségi megállapodás vagy szerződő. Egy évvel e, e, ezelőtt is választ kérdeztem, kik a partnerek a partnerségi szerződés vagy megállapodás. A számomra a partnerek a nemzeti szintű partnerek és ők kötnek egy szerződés vagy egy megállapodás, amit aztán a bizottsághoz küldenek. Én így értelmezem a szerződést, de lehet, hogy én rosszul látom. Konstance. Tehát a partnerségi szerződés, amelyről ugye vitázunk, hogy most akkor szerződés vagy megállapodás, hogy ez a tagállam és a bizottság között kerül aláírása. Ez a partnerségi szerződés. És az angolban úgy tűnik a társadalmi, mindegy, contract vagy agreement jogi szempontból ugyanolyan kötelező érvényel bír majd a dokumentum. Nagyon sokáig vitat vitatkoztunk erről. A német nyelvben ez egy kicsit másképp van, tehát nagyon világosnak kellett lenni. Az intézmények jogi szolgálatai fognak majd egyeztetni ez ügyben, de ez egy egyezmény megállapodás szerződés az adott tagállam és a bizottság között. A nemzeti szinten eredetileg az ötödik cikkben olyan megközelítést alkalmaztunk, hogy megállapodás születik a tagállamban a partnerek, illetve maga a tagállam között. A tárgyalások során ezt nem sikerült érvényre juttatnunk, hanem abban maradtunk, hogy partnerség alakul ki, vagy Lambert majd kiavít tehát az operatív programok kidolgozása, végrehajtása, igazgatása, értékelése és ellenőrzése során, tehát minden szinten munkafázisban a partnerek be vannak vonva, nemzeti szinten, tehát ezt jelenti a partnerség. A partnerségi elv nemzeti szinten nyilvánvalóan nem kell, ehhez nem kell még a bizottság értékelése. Ők közöttük, a tagállam és a bizottság között a partnerségi szerződés egy megállapodás kerül megkötésre. Hát mi azt mondtuk, hogy ez stratégiai szempontból nagyon fontos, hogy mi kerül a partnerségi megállapodásba vagy szerződésbe, tárgyas kell folytatni erről a tagállam és a bizottság között, de aztán, ahol egy másik szinten, ahol rugalmasságra van szükség a régiók számára, ott beleegyeztünk a, a partnerségi elvbe, ugye itt az operatív szintről beszélek, Albrecht képviselőt mikrofon nélkül kérdezi, hogy kik a partnerek. A, benne van az ötödik cikkben, hogy a partnerek a helyi városi, állami, gazdasági, szociális partnerek tartoznak ide, különböző szervezetek. az ötödik cikkben nevesítésre került egy lista, hogy kik is a partnerek, és az egész csomagban, a kompromisszumban mindig az ötödik cikkre, a hetedik cikkre, illetve a nyolcadik cikkre hivatkoztunk, amikor a partnerségi elvről beszéltünk. Itt kerül meghatározás, hogy mit is a partnerségi elv alatt, és hogy milyen eljárásokat kell követniük. Tehát először vannak ugye nemzeti szintű partnerek, és aztán a tagállam partnere a bizottságnak, a második szinten. Joachim Celler is szót kér, úgy látom. De kedves kollégák, mindenki számára itt fogy az idő. Kedves kollégák, hát ez kezdete fogva világos volt, hogy a bizottság most abból indul ki, hogy egy szerződés, egy partnerségi szerződést köt a tagállamokkal, és és a bizottság a rendeletben foglalt célok elérésének érdekében köti ezt a szerződést, és aztán a önkormányzati szervezetek képviselőtől eh, hallottuk azt, hogy hogy parlamentként ugye az az álláspontunk, hogyha már lezárásra kerül a tagállam és a bizottság között ez a partnerségi megállapodás vagy szerződés, akkor gondoskodni kell arról, hogy a tagállam nevezze meg a partnereit, és szerződésben köti őket magához, illetve a számukra a beleszólási együttöntési jogokat. Ez az, ami eddig hiányzott. Ezt hallottuk a nem kormányzati szervezetektől, számos régiótól hallottam én ezt már, hogy a szerződő felek egyáltalán nem is gondolnak arra, hogy kötelező érvényel partnereket vonjanak be nemzeti szinten, nyilvánvalóan kísérő bizottságokban, különböző testületekben együtt működhetnek az operatív programok kidolgozásában ezek a nemzeti szintű partnerek, de beleszólási joguk, együttdöntési joguk e, eddig nem volt, ezt elutasították a tagállamok. Németországban nálunk ez úgy néz ki, hogy a szövetségi tartományok, a szerződő felek az operatív programjaikat ők írják, ők ugye saját alkotmányos jogokkal bírnak, a szövetségi kormánya szemben is komoly jogaik vannak a német tartományoknak, de hát a legtöbb régió esetében Európában ez nem így van, ők sokkal gyengébb pozícióban vannak, és a, ha a városok szintjéről beszélünk, akkor már most tudok néhány olyan tartományt, ahol már részben ki is dolgozták a az operatív programokat, és nem is gondoltak arra, hogy bevonják a városokat, holott városi dimenziót követelünk, ugye? Tehát itt, itt komolyan kemény vitákat kellene folytatni, és ezt még egyszer tisztázni kellene tehát. Nem tudom, hogy a bizottság kíván-e itt az eszmecserébe belefon. Elnök asszony, nagyon röviden azt szeretném, ezt, ha lezárnánk ezeket. És nagyon rövid ez a partnerségért megállapodás, a tagállamok és a bizottság között kerül megkötésre. Ez egy olyan megállapodás, amely felvázolja a finanszírozási prioritásokat, a, amelyet ugye, amelyről tárgyalnak a tagállam, a tematikus koncentrációk kerülnek meghatározásra, illetve az egyéb ügyek, amelyek arra vonatkoznak, hogy például a horizontális elvet hogyan alkalmazza, hogyan kerül koordinációra a különböző finanszírozási eszközök és alapok között. Tehát ez egy megállapodás a tagállam és a bizottság között, ami a partnerségi elvet illeti. Ez megerősíti azt, hogy a tagállamnak hogyan kellene előkészíteni és végrehajtani a partnerségi szerződést és a különböző operatív programokat. Itt, eh, itt vannak felsorolva a különböző szervezetek, hatóságok, városhatóságok, szociális partnerek, akiket Konstantin eh, Kriel képviselőasszony is felsorolt, őket bele kellene vonni a tagállamon belül az előkészítési folyamatban, a partnersági szerződés előkészítésében, végrehajtásában, illetve valami program végrehajtásában is be kellene őket vonni és itt a részletek arra vonatkozóan, hogyan kellene a partnerségi elvet megfelelőképpen végrehajtani, hát ez a magatartási kódexben kerül kidolgozásra, meghatározásra. Lambert, szeretném még mindig hozzá szóval azt mondtad, hogy fáradt vagy, elfáradta. De hát csak ez a legfontosabb tisztázandó pontok. Itt különböző vélemények, felfogások uralkodnak, ugye? És ami a bizottság szerepélet illeti, aztán én úgy éreztem, hogy a tanács várt azt el, hogy mindaz, amit amit már mm, megállapodtak, eh, abban számíthatnak százszerzalékosan a bizottságra. A bizottság maga nagyon visszafogott volt, talán csak az utolsó egy hónapban rukoltak elő javaslatokkal, kompromisszumokkal, szövegekkel. Igen, ez egy kicsit itt eh, megakadt eh, a, a bizottságnál ez a folyamat ez nagyon hasznos volt ez a tisztázásos a bizottság részéről. Tehát ugye itt a bizottsági megállapodás tekintetében mi a mi szövegünkben azt javasoltuk, hogy az ötödik cikkben legyen egy dokumentum, amelyet mondjuk partnerségi megállapodásra kívunk, ahol ahol ezek a decentralizált választott testületek felsorolásra kerülnek. De hát most már úgy tűnik, hogy egyfajta ilyen másik dokumentum ott nem tudunk érvényre jutatni, és így az ötödik cikkbe kerül be ezen testületeknek a helyzete, és itt ebben a cikkben nagyon jól sikerült is meghatározni, hogy az államon belül ezek a szervezetek milyen szerepet játszanak, és hát a, a következő hónapok során is a, a ma este lezárandó szöveghez fogunk majd ragaszkodni és hát mindenképpen annak szellemében kívánok dolgozni, mert hát itt megvitattunk. Ami a városi területeket illeti, hát ezt a mandátumot ugye elvállaltuk, és a partnerségi megállapításban azt mondtuk, hogy a városi területek meghatározásának elve ö, kell vég alkalmazni, itt elsősorban fenntartatóságot kell szemről tartani, de de most nem állítottunk itt össze egy újabb listát, újabb testületekkel. Én még mindig azt remélem, hogy, hogy sikerül ma eredményt elérnünk, kemény lesz, meglátjuk. Köszönjük szépen, és akkor ezzel le is zárnám ezt a napirendi pontot. Köszönöm mindenkinek a együttműködést, és még van három napirendi pontunk. De mielőtt rátérek ezekre, szeretnék tájékoztatást adni arra, hogy a koordinátorok ülésén milyen határozatok születtek. A vélemények és jelentések előadának kijelölése. Az ECR kapta a kreatív kotás parágokat, a néppárt kapta a tengeri ügyeket, a szocialisták a reorganizációt, és a saját kezdeményezési jelentésekről is szó esett két határozatot hoztunk, egyrészt a néppárt ugye javasolta azt, hogy, hogy lesz a csát kezdeményezésű jelentés a költségvetési um, megszorítások hatásaira a regionális kohéziós politika területén, és a szocialisták azt javasolták, hogy az energia hatékonyságra szülesen jelentés a lakhatás ügyében még mindkét javaslatot finom hangolni kell, és a GUE és a zöldek és írásban benyújtottak javaslatokat, és ezeket tegnap aztán szóban is bemutatták, ami a külső tanulmányokat illeti, határozat született arról, hogy külső tanulmányt adjunk megbízásba a partnerségi elv végrehajtásáról a jelenlegi szabályozási kereten belül. Itt is még finom hangással van szükség talán a megfogalmazás tekintetében, és a koordinátoroknak dönteniük kell majd a pontos időpontokról, és hogy milyen küldött, mikor kerül a küldöttségi utazásokra, illetve hogy hova és mikor utaznak el a küldöttségeink, ezről majd legközelebb döntünk. És aztán van még két jelentős. Jan Olbricht fog beszámolni az erfa kapcsolatos tárgyalásokról, illetve Viktor Bocsinárió számol be a közös alapról, és hát csak 20 percünk van, mindketten 10-10 percet kapnak, hogy ezt a teljes napirendi pontot bemutassák, ezen már nem tudok változtatni, sajnálom, Jan, tiéd a szó. Köszönöm, elnök asszony. Az ERFA ügy tulajdonképpen a közös rendelkezésektől függ, ezért annyira fontos a ma esti trialógus a tanács számára. Egészen röviden. Az első párbeszéd során megegyeztünk abban, hogy meddig terjedjen a fellépés területi, városi dimenzió kapcsán most még várjuk, hogy megszülessen a negyedik oszlop a tanácsban. Volt már egy változat, de most várjuk a végleges szöveget a tanácstól. A második megbeszélésen a tematikai koncentrációról beszéltünk. A tanács tulajdonképpen nem akarta lezárni egyik elemet se, amíg nem születik meg a végleges döntés a CPR-ről, és tulajdonképpen az MFF-ről is ugyanis a tematikai koncentrációval kapcsolatban problémákat okoz a régiók kategorizálása, az átmeneti régiók, vannak kevésbé fejlett és fejlettebb régiók. Most a kérdés az, hogy legyen-e ilyen átmeneti régió kategória, vagy sem. Az utolsó MFF javaslatban Van Rompuy úr bevette az átmeneti régiókat is. Előre látható volt, hogy a e, tárgyalási box utolsó változatában benne lesz az átmeneti régió. A kérdés az, hogy mennyi pénzt kapjanak az átmeneti régiók, és másodszorban, hogy hogyan e, kezelik majd ezeket a támogathatóság szempontjából ezért a tematikai koncentráció összefügg a régió kategorizálásával. Mi azt javasoltuk Európai Parlament részéről, hogy három régiótípus legyen, kevésbé fejlett, átmeneti és fejlettebb. Nem beszéltünk pénzekről, nem ez volt a problémánk, hanem azt javasoltuk, hogy különböző típusok legyenek a tematikai koncentrációban. Három típust javasoltunk, és nem csak kettőt, mint ahogy a tanács és a bizottság javasolta. A bizottság javaslata az volt, hogy az átmeneti és a fejlett régiókat egy kalapba tegyük. Mi pedig azt mondtuk, hogy ezeket külön kezeljük. Például tematikai koncentráció 50% a kevésbé fejlett régiókba megy, hogy 18% a fejlettekben, mi pedig azt mondtuk, hogy 60%-ot kapjanak az átmeneti régiók. A bizottság 80%-ot adott volna együtt az átmenetinek és a fejletteknek. Ez volt a fő különbség. Három tematikai célkitűzést szerintem meg kellene nyitni a negyedik kategóriának. A bizottság majd a végső tárgyalási boxban beszél egy negyedikről. Mi azt javasoltuk, hogy ez legyen nyitott. Ezt a tanács határozottan ellenezte és ahogy a ma is például a civil szervezetek elmondták, hogy ez a negyedik célkitűzés a közlekedés, és hogyha ez így lesz, akkor az összes pénz oda fog menni. És a tárgyalások során ezért a kérdés az, hogy ezt a negyediket nyitva tartsuk-e a mandátumokon belül, vagy pedig kövessük a, azt a javaslatot, miszerint ez a negyedik célkitűzés az IKT legyen. Probléma van a fokozatos kivezetéssel is. Hogyha nincsenek átmeneti régiók, akkor lesz ilyen fokozatos kivezetés, lesznek olyan most még kevésbé fejlett régiók, amelyek feljebb ugranak. Mi azt akartuk, hogy akik olyan régiók, amelyek korábban érik el a magasabb kategóriát, azokkal kapcsolatban legyen ez a fokozatos phasing out. Because almost everybody approves this kind of change. <laughs> Az energia hatékonysága következőké nagy kérdéskör. Itt a fejlettebb régiókban 22%-ig eh, mennénk eh, föl, és ezzel igazából nem is voltak problémák. Gond volt az is, hogy hogyan kezeljük a külső periférikus régiókat. Eh, ezek bekerüljenek-e a tematikai koncentráció alá, vagy sem? Ez volt a fő vita a tanács és a bizottság között, mi ebbe igazán nem szálltunk bele, de ez egy most is folyó vita még. Elnök asszony, következőkkel fejezném be. Tehát először is várjuk, hogy megsülessen a negyedik oszlop a város, illetve a felépések hatája között azután a tematikai koncentráció kapcsán a kategorizálás kérdése még nyitott, de amíg a, az általános rendelkezések végére nem kerül pont, addig erről nem fog tárgyalni a tanács. És azt hiszem, egyetértek Konstanccal, én is remélem, hogy az írek legalább olyan kompetensek lesznek, mint Adonis nem a működés módja tekintetében. Sok mindent elmondhatunk Adoniszról, de azt nem, vagy nem volt profi. Hát aztán a munka módszer ez kicsit nehéz volt, de legyünk őszinték a ciklus elnökséggel kapcsolatban, ami a profizmust illeti magas, magas színvonalat képviseltek. Köszönöm. Egy percünk lehetne még ilyen jelentéséhez, ha valaki hozzá kíván szólni. Senki? Akkor azt hiszem, a bizottság sem kíván semmit hozzátenni, ehhez akkor mehetünk tovább. Viktor. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetlen egyszer találkoztunk, egyeztettünk, tekintettel arra, hogy a tanács nagyon későn állt elő egy javaslattal. Mindenek előtt szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak azt, hogy rendelkezésre állt. Volt egy kiváló előkészítő ülés, még a trilógus előtt, amikor az álláspontokat készítettünk elő, és sok erőfeszítést tett a bizottság is, hogy megszülessenek az eredmények. Most, ami a trilógus tartalmi érdemi részét illeti, tulajdonképpen elégedett vagyok az eredménnyel ugyanis a tárgyalások során, nem voltak túl bonyolultak a tárgyalások, jó eredményekre jutottunk. Mik a legfontosabb elemek? Erről szeretnénk most rövid tájékoztatást adni. A kulcsfontosságú komponensei a vitáknak a következők voltak, beruházások a környezetbe. A bizottság egy olyan javaslatot tett, amiben belevette az energia hatékonyságra, illetve a széndiokszid kibocsátás csökkentésére vonatkozó mi javaslatainkat. neket elfogadták. Az Európai Parlament javaslatot tett arra, hogy a Connecting Europe az összekapcsolási facilitás is vegyék be a CSF-be. A tanács ezt elutasította, azt mondták, hogy erre nem volt mandátumuk. Mi viszont kitartottunk eh, a tavaly júliusban kapott mandátumunk mellett, azaz a kohéziós alaprendeletben említsük eh, meg a eh, Connecting Europe Facility-t, amennyiben ez érinti a kohéziós alaprendeletet. rendeletet. Az MFF-fel kapcsolatban, ha megszületik a végső megállapodás, ez nagyon fontos, mert ez befolyással lesz erre is. Másik parlamenti módosítás volt, hogy eh, ne csak a, az atomerőveknek nem csak a leszerelését, hanem az építését is zárjuk ki. Erről volt egy általános megállapodás, ez megoldódott. Azután az ETS-hez tartozó tevékenységek kapcsolatban a tanácssal azonos módosítókat nyújtottunk be, tehát eh, megtartott elfogadtuk a, ezeket a módosítókat. A távfűtés és legyen támbil támogatható, a, ahogyan ezt a korábbi hozzászólásokban is elmondtuk, illetve az erőművi 20 megawattig terjedő erőművi kapacitás volt a küszöb prioritásokat kellett meghatározni. Végül is, ami az energiahatékonyság és a megújuló energiák háztartási felhasználását illeti, megint csak a mi módosítónk megegyezett a tanácséval, és így ilyen módon az álláspontunk is szinte azonos volt. Harmadik be, bekezdés, beruházási prioritások. Kicsit más megfogalmazásban, de ugyanazt mondtuk, mint a tanács, a KKV-k legyenek elsősorban a hatékonyság haszonélvezői. Azután megegyezés született a Natura 2000-rel kapcsolatban is. Igazi problémánk azzal kapcsolatban volt, hogy a tanács és a bizottság is ellenezte azt a módosít listát, amivel az energiahatékonyság, a kogeneráció és a távfűtés is be akartuk emelni a támogatatósági körbe. Tanács ezt ellenezte, mert úgy gondolták, hogy ha ezt beruházási prioritásra tesszük, akkor becsukjuk az ajtót más beruházási prioritások előtt, amiket viszont nem nevesítünk ebben a felsorolásban. Ez nem elfogadható, hiszen mi azt akartuk, hogy a távfűtés, és a nagyon magas hatás fokkal működő kogenerációs vagy kapcsolt és távhő és villamosenergiállító művek bekerüljenek a prioritások közé. Informális egyeztetéseket is folytattam a tárgyaló csapat minden tagjával. Mindenki megismételte, hogy teljesen támogatják ezt az elgondolást, és én nagyon kitartanék emellett az álláspont mellett. Még egy gondolatot említenék meg, amelyet mindenféle elfogadott. Ugyanaz a rendelkezés a, kerüljön bele az ERFA-ba és a kohéziós alapba olyan problémákkal kapcsolatban, mint a lakhatás, a távfűtés és a kogenerációs erőművek, valamint az energiahatékonyság, tehát hogy meglegyen a koherencia a két alap e, rendeletei között, ugyanazt a szóhasználatot alkalmazzuk ezeknél a pontoknál. Végül megkérdőjelezném azt, a tanács előállt azzal, hogy a távfűt költségvetés kérdését ezt halasszuk el. Miért? Mert néhány tagállam szóban ugyan támogatta ezt, és most még hangosabbakká váltak, miután megkiderült, hogy mi lett az első trilógus eredménye. Én még itt óvatosan optimista vagyok, hogy végül is megszületik majd a megállapodás, is a parlament és a mi szakbizottságunk számára is ez valóban nagyon fontos, és kristály tiszta, hogy mi itt a mi mandátumunk. Köszönöm szépen. Egy megjegyzésem lenne a Viktor által elmondottak kapcsolatban. Világosra kell tennünk, hogy amikor a tagállamok már tudni fogják, hogy mennyi, mi lesz a nemzeti borítékban, ez februárra várható, addigra lehet, akkor lehet, hogy majd elmozdulnak a prioritásaik tekintetében, és lehet, hogy több kérdése kapcsolatban még más prioritásokat is meg fognak nevezni tagállamok. Ján, átmeneti régió, Nikola Szevicsi, ha nem ő tudom, de én úgy emlékszem, hogy a negotiate, utolsó negotiating boxban ez eltűnt, tehát az átmeneti régió úgy tűnt, hogy eltűnt, de még nincs végleges megállapodás erről sem. Viktorhoz ki kíván hozzászólni? Egy kérdésem lenne mi a helyzet a projektek listájával, ez a mellékletbe kerül? És ki döntött erről? Szerintünk csak a, mi nem, csak a TRAN bizottság szavazott erről, mi akkor csak rábólítunk. Tehát a projektek listára eh, hol lesz, eh, hogyha a Connecting Europe az összekapcsolási eh, eszköz is bekerül. A kohéziós alap rendeletbe kerül ez a projektlista, hiszen ezt érinti a kohéziós alapot, hogyha átutalják ezeket a pénzeket. Az eredeti bizottsági javaslatban is benne volt, hogy készüljön egy ilyen lista projektekről. Még valamit elfelejtettem elmondani. Az első triológus eredményének az összefoglalóját már elkészíti a, a titkárság, akit ez érdekel, az megtalálja az összegzést. Még egy tájékoztatás. Tegnap este volt egy megbeszélés az ír eh, elnökséggel, és ők nagyon elkötelezettek a tekintetben, hogy eh, az ír elnökség alatt lezáruljanak a tárgyalások. Hogyha ezt most eh, lefordítjuk az általános rendelet nyelvére, akkor a, ez azt jelenti, hogy valószínűleg már februárban, márciusban szavazhatunk, addigra a 90%-ban meg lesz a megegyezés, és a, van esély, hogy akkor nyár előtt le lehet zárni az egész folyamatot, tehát fogunk tárgyalni. Hogyha más ehhez nem kíván hozzászólni, akkor ezt is, ezt a pontot is lezárom. A következő ülésünk három fél napos ülés lesz, január 23-án és január 24-én az írekkel folytatandó dialógus kapcsán nagyon sok lesz a munka, úgyhogy nagyon sok munka vár azokra, akik erre hajlandók lesznek. Boldog karácsonyt, boldog új évet kívánok mindenkinek, és a tolmácsok munkáját is megköszönni az elnök asszonyt.